Allora iniziamo la riunione normale della nostra... Kedves kollégák, kezdjük meg a szakbizottsági ülésünk második részét. Ugye az e- első részben arról volt szó, hogy hogyan haladnak a csatlakozások az emberi jogok európai egyezményéhez. Vilant alelnök urat szeretném először is üdvözölni. Ő póttag lett itt a szakbizottságban. Nagy örömmel látjuk őt itt. Jogi ismeretei, szakképzettsége bizonyára segítenek minket majd a munkákban. Alelnök úr, az alelnök úr egy adhok csoportban dolgozik, amelynek az a feladata, hogy azt vizsgálja, hogy a parlamenti képviselők milyen mértékben vesznek részt a lényeges parlamenti vitákban, illetve hogy ez mennyiben tudja, hogy mennyiben lehetne reformálni az ehhez, kapcsolatos, ehhez kapcsolódó folyamatokat. Korábban Pöttering úr látta ezt a feladatot, úgyhogy ebből is látható, hogy Vilándúr feladata milyen nagy. A tegnapi napon koordinátori ülést is rendeztünk. Ezzel kapcsolatban elmondanám azt, hogy december 9-én és 10-én Budapesten lesz egy találkozunk, delegációt küldünk oda. A tudományos és politikai, illetve szociális élet képviselőivel találkozunk Magyarországon. Jó magam, Tarkovsky úr, Söpflin úr, aki egyébként ö, magyar, és ezért a kvótán kívül látogat majd el, tehát mi ilyen látogatunk el ide. Tudjuk, hogy a külső ülésekre egy bizonyos kvótát kell teljesíteni. Guerrero, Guerrero úr és Gurmai asszony, Duff úr, Hefner úr és Scholz úr részei még a delegációnak, de Gurmai asszony is kvótán kívül látogat el ide. Lesz egy másik delegáció is, Londonba, Cambridgebe látogatunk el. Január 27-én és 28-án, ugye ez a jövő év. Jelenleg még nem készült el teljes mértékben ennek a látogatásnak a programja, úgyhogy részletesebb információval nem szolgálhatok. a nemzeti parlamentek, illetve harmadik országok parlamentjeinek látogatása esetén arra jutott a koordinátorok csapata és ülése, hogy megpróbálunk rugalmasak lenni, és akkor találkozni ezekkel a delegációkkal, illetve akkor ellátogatni ezekbe az országokba, amikor nem ülésezik a szakbizottságunk. Ha azonban erre nincs lehetőség, akkor megpróbálunk, meg, megpróbáljuk magunkat megfelelő szinten képviseltetni, tehát vagy az elnök, vagy az alelnökök, vagy esetleg egy koordinátor képviseli a szakbizottságot. A LIBE szakbizottságot arra kérjük, hogy véleményt fogalmazzanak meg saját jelentésükkel kapcsolatban, tehát hogy a Lisszaboni szerződés milyen módon befolyásolja a költségvetési mentesítés folyamatát. A mi szakbizottságunk ebben a kérdésben nem szeretne véleményt megfogalmazni. Ezt szeretném volna elmondani az elnök közleményei alatt. Most pedig nézzük a napirendet. Nyolcadik napirendi pont. Részben ezt már megtárgyaltuk tegnap. A 2004 per 2003 EK rendelet alkalmazásáról van szó, európai szintű politikai pártokra, irányadó előírásokra és finanszírozásokról szól ez a szabály. Az Európai Parlamentnek jelentést kell elfogadnia ezen rendelettel kapcsolatban. Mi vagyunk ennek a kérdésnek az illetékesei, és már megjelöltük október 18-án az előadókat, Mariette Giannakaúról van szó. Miután a finanszírozásról az elnökök, az elnökség már elfogadott egy dokumentumot, ezt is megvizsgáljuk. Most pedig nem szaporítom a, szóva, a szót, Giannakau asszonynak adom meg a szót. Ő azt hiszem, ki fogja emelni a leglényegesebb kérdéseket ebben a témában, és talán az ütemtervről is be tud számolni. Köszönöm szépen. Ahogy ön is elmondotta, van egy határidőnk, február 15-e nevezetesen, és addigra az Európai Parlament jelentése is el kell készüljön mely a főtitkár Vele úr jelentésére alapul majd a politikai pártok finanszírozása tárgyában. Vele úr megfelelő időben készítette el ezt a támogatóanyagát már szeptemberben, ám sajnálatos módon a bíró nagyon hosszan, hosszú folyamatban fogadta el ezt a jelentést. Sok időbe telt ez, így aztán szinte lehetetlen volt a február 15-i határidőt tartani. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani a titkársággal folytatott megbeszélések alapján a határidőről. Mindenek előtt közmeghallgatást szeretnénk januárban szakértőkkel tartani. Azért javasoljuk ezt, mert nagyon nagy érdeklődés, közérdeklődés fordul a politikai pártok finanszírozásának kérdéséhez, és a politikai pártok jogállását illetően is érdekes közvita alakult ki, ahogy ezt a napirendi cím is mutatja. A titkársággal már tárgyaltunk erről, és elfogadást nyert a politikai pártok és koordinátorok részéről is. Tehát várakozásaink szerint január 26-án lesz ez a megbeszélés. Látláthatóság, jogi kérdések, gazdasági kérdések kerülnek majd terítékre a témával kapcsolatban, és aztán egy ki öt nappal később, 23, január 23-án pedig egy előzetes jelentés tervezetet szeretnénk elkészíteni. A módosítók benyújtásának határideje február 17-e lenne 2011-ben. Ezt követően a szakbizottság március 15-én szavazhatna, a plenáris elé pedig áprilisban menne a jelentés szövege. Ez a konkrét menetrend elfogadhatónak tűnik, mert legutoljára 2006-ban, amikor egy értékelő jelentést készítettünk a 2003-as szabályozás alapján hasonló témában, hasonló menetrendben márciusban fogadtuk el a plenárison ezt a jelentést. Úgyhogy talán elfogadható ez a, ez a csúszás, ez a nem túlzott csúlá, csúszás, amely nem a mi hibánk, sőt nem is a főtitkár hibája, hogy az előbb taglaltam. Azt javaslom tehát, hogy ezzel a viszonylagos kis csúszással fogadjuk el a menetrendet. A meghallgatás programját, illetve biztos tesz még eszmecserénk, most nem, szerintem nem most van az ideje annak, hogy ezt részleteiben megtárgyaljuk. Annyit azonban elmondanék, hogy a 2007-ben módosított szabályozás, tehát a 2003-as eredetű módosítás egy rugalmasabb, kevés, kevésbé bürokratikus szabályozását tette lehetővé a politikai pártok finanszírozásának. A saját értékesem szerint a legtöbb politikai párt követelményének megfelel mindez, persze az egyes főtitkárokkal, Velle úr jelentés alapján, megbeszéljük mindezt. Mi több a, a, a meghallgatásra is meghívjuk ezeket a feleket, hogy ott is kifejtsék álláspontjukat. Ami különösen fontos a születendő jelentés kapcsán, az az, hogy már több alkalommal megtárgyaltok mindezt az Európai Parlamentben, ezt a témát, ez pedig nem más, mint egy olyan európai szabályozás létrejötte, mely az európai politikai pártok működését is lefedné. Nem a finanszírozáson túl, olyan kérdéshez, melyel a, jelentős foglalkozni hivatott, meg kell vizsgáljuk, milyen eljárásokat lehetne elfogadni annak érdekében, hogy egy közös európai jogállást hozzunk létre, amely alapján létrehozhatók és finanszírozhatók egységes alapon az európai politikai pártok. Elnök úr, azt hiszem, ez a téma meglehetős közfigyelemre tart majd igényt, mert ahogy tudják, ahogyan is tudja, a tagállamokban a közvélemény nagyon sok kérdést tesz, tesz fel, nagyon sok ellentmondást ö, hoz magával, és nagyon sok ellenérzést is a, a politikai pártok finanszírozásának ügye. Ezért fontos, hogy ez átlátható, világos módon kerüljön szabályozásra. Ez tehát a, a közvélemény szempontjából is rendkívül fontos célja e munkának esetleg egyesek úgy fontos, hogy az állampolgárok lássák, hogy az Európai Unió az láthatóság elveit követve minden olyan szabályt meghoz, amely a finanszírozás nagyon fontos kérdéseiben elvárható. Úgy a súlyos válság fényében tesszük ezeket a lépéseket, és ha csak a saját hazámon olvasom a sajtót, már ott is látható, hogy nagyon erős közfigyelem és, és kritika éri, amely nem mindig jogos kritika, de kritika éri az Európai Uniós politikai intézményrendszer működését, ezen belül a politikai pártok működését. Szerintem a jelentés megfogalmazása választ adhat ezekre a kritikákra, ezekre a bírálatokra, és jó alkalom arra, hogy kifejtsük, mi az előnye a politikai pártoknak és azok finanszírozásának. Köszönöm szépen, Giannacau asszony. Azt hiszem, egy fontos témáról van szó, aminek nem csak gazdasági vetületei vannak, hanem természetesen politikai vetülete is, hiszen a politikai pártok minden, sorsa mindenképpen fontos az európai demokrácia szempontjából. Duff úr az európai választási törvényről, törvényre munkálkodik most, és természetesen ez nagyon nagyban kapcsolódik a politikai pártok finanszírozásához. Kívánna valaki hozzászólni, Daffur? Yes, uh, uh, President, I agree. This is of most... Igen, tisztelt elnök úr, egyetértek, nagyon izgalmas kérdésről van szó, minél pontosabban, gyorsabban választ kell adni rá. nagyon jó lenne a főtitkár által elkészített dokumentumot látni. Vele úr a jelenlegi pénzügyi rendelet megvalósításáról készítette el ezt a dokumentumot. És valószínű, hogy ez nagyon hasznos lenne. A félidős választási kampányban az Egyesült Államokban a republikánus párt összesen mintegy 4 milliárd dollárt költött. Tehát összesen mintegy 4 milliárd dollárt költött el a választási kampányban, kampányban és szkeptikus ennek a média visszhangja. Az európai pártok finanszírozására vonatkozó előírásokat illetően, és ez ugye defenzív pozícióba taszít bennünket. Guerrero. Guerrero úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez egy olyan rendelet, amely mindenképpen nagy jelentőségű. Nagyon fontos, hogy ne legyen bűntudatunk, sőt, meg kell szabni a politikai pártokra vonatkozó alap előírásokat. A szocialistáknak én vagyok az árnyék jelentéstevője, és le kell szögeznem azt, hogy a politikai pártok nagyon sok választókerületben, illetve általában Európában nagy jelentőséggel bírnak a közvélemény alakításában. Illetve fontos szerepük van abban is, hogy kifejezzék a nép akaratot. Tehát alapvető intézmények ezek a demokratikus működés alapvető elemei ezek. Az európai építkezéshez, az európai polgárság önkifejezéséhez, az mindenképpen e, nagyon fontosak, és azt gondolom, hogy mint ilyenek az Európai Unió jövőjét is nagyban befolyásolják. Természetesen a politikai pártok finanszírozásának szabályozása alapvető kérdés. A politikai, ha a politikai pártok finanszírozását szabályozzuk, akkor ezzel az egész rendszert szabályozzuk. Többféle módon lehet finanszírozni a politikai pártokat, többféle példa él a tagállamokban. A magán finanszírozás kerül előtérbe bizonyos tagállamokban, másokban az állami támogatás, és sokszor a kettő ötvözete érvényesül. Paradox módon a magán finanszírozás sokkal inkább gúzsba köti a politikai pártokat, mint az állami támogatás. A magán tőke sokkal inkább függővé, függővé teszi a pártokat, mint az állami támogatás. Így aztán mindenféle komplexus nélkül kell beszélnünk és védenünk az európai politikai pártok magánfinanszírozását. Azt javasoljuk, hogy létesüljön egy olyan szabályzat, amely világos viszonyokat teremt a finanszírozásban. Tehát világos viszonyokra van szükség, átláthatóságra, hogy hogyan is oszlik meg a finanszírozás, és nagyon fontos az is, hogy elszámoltathatóak legyenek a finanszírozásban részesülő politikai pártok. Tehát ne, legyen, ne legyünk védekező jellegűek, ne védekezzünk, ne legyen bűntudatunk, hiszen a politikai pártok szükségesek egy demokráciában. A közfinanszírozás mindenképpen jobban megfelel a politikai pártok függetlenségének, tehát fontos e- alapelvek még az átláthatóság, illetve a politikai pártok elszámoltathatósága. Ezért is kell elfogadnunk ezt a rendeletet. Elnök, köszönöm Gerrér úr. Még hárman kértek szót. Viland úr. Köszönöm, és köszönet illeti a baráti szavakat, amely üdvözöltek. Duff úr a költségekről beszélt az imént. Itt csak korlátozott módon lehet hivatkoznunk az amerikai helyzetre. Persze Duff úr is utalt erre. Amikor 4 milliárdról beszélünk, akkor azt is látunk el, hogy nagy részben magánadakozóktól jött össze, jelentős részben, ez persze függőséget is jelent, de nem lehet összevetni a mi helyzetünket az Amerika helyzettel. A demokrácia ő persze más jelenthet, és az a fajta függőség nem feltétlenül kedvező, gondolom Amerikában sem. A titkárság szakembere ismerik legjobban a helyzetet, a korábbi képviselőketre vonatkozó szabályozás is számadatokban hasonlította össze az Európai Parlament működésének költségeit. Ezeket a számadatokat sürgősen nyilvánossá kell tennünk, mert annak ellenére, hogy annak ellenére, hogy milyen sok nyelven működünk, és ez milyen költségekbe kerül, és milyen sok ülést tartunk, az Európai Parlament annyit vagy kevesebbet költ fejenként az európai állampolgárok pénzéből, mint az amerikai képviselőház. Egy főre bontva. Ezt tehát nyilvánosra kéne tennünk. Labrindis úr is a vita során, a jelentés vitel során feltette a kérdést, hogy mikortól tekinthető európai politikai pártnak egy párt? Hogyha öt európai parlamenti képviselő a soraiban van, vagy ha nyolc ország, amelyben egyenként egy százalékot elért a párt, de nincs európai parlamenti képviselő elégségese, beleszámítanak-e tartományi képviselők, tartományi parlamentok képviselői, például három Baden-Württembergi tartományi parlament képviselője létrehozhat-e, beszámítható egy európai párt létrehozásában, tehát ezeket az összevetéseket el kell végeznünk, és e, e, erre vonatkozóan tanulmányt kéne elkészíteni, hogy például a tagállamok nemzeti jog, jogszabály alapján mikortól kapja meg azokat a jogi mentességeket egy szervezet, amelyet egy európai, amelyet politikai pártként megérdemel. Érte, a tagállamokban mi kell ahhoz, milyen jogi feltételeknek kell megfelelnie egy szervezetnek ahhoz, hogy politikai párt legyen, és élvezze az erre vonatkozó privilégium előjogokat és finanszírozási lehetőségeket. Németországban például, hogyha egy egyesület létrejön, akkor azt be kell jelenteni, annak elnökeit is, és a, e, ettől mentesülnek a politikai pártok, ettől a kötelezettségtől. Tehát milyen feltételrendszer alapján érvényesül a tagállamokban az, hogy egy-egy szervezet vagy egyesület politikai pártihoz illő privilégiumot élvezzem? Szerintem egy ilyen tanulmány nagyban segíteni a jelentése vonatkozó munkát is. És az, aki az Európai Parlamentről kérdez, nem feltétlenül rossz akarattal kérdezi, hanem pusztán tájékozódni akar. A jelentéstevő figyelmébe pedig azt a kérdést ajánlom, hogy vajon a meghallgatásra nem kellene meghívni az Európai Számvevőszék képviselőit is, mert az a kérdés, hogy mennyire rugalmasan alakíthatjuk a finanszírozás kérdését, összefügg azzal, hogy az eddigi pénzügyi szabályozásnak az, az Európai Unió intézményei mennyiben feleltek meg. Két példát neveznék meg. Amikor 2010 novemberében én ö, azt tervezem, hogy milyen kezdeményezéseket terjesz be majd a pártelnök. Még nem tudom, hogy milyen öt, nem tudom, hogy a következő évben mit akarok szervezni. Öt kisebb ö, workshopot, vagy egy nagy konferenciát, holott a szabályozás megköveteli, hogy teljesen konkrétan megjelöljük ezeket a programokat. Lehet, hogy a szabályozásban egy paradigmaváltásra van a szükség, és ha ez nem jön létre, akkor nem tudunk eredményre jutni nem tudunk előre jutni a tekintetben. Aztán említése került a kreativitás címszava. Nem, a rugalmasság címszava. Ha túl sok a rugalmasság, akkor persze a túlzott kreativitás veszélye merül fel. Fontos tehát az út közepén maradjunk, ne esünk átaló egyik oldalára sem. Hol van szükség módosulásra, hol működik jól a szabályozás. Ezért is fontos tehát, hogy a számbevőszék képviselőit is korán bevonjuk a folyamatba, hogy elmondhassák, hogy mire van lehetőség és mire nincs, és azok a kérdések, amelyeket a számbevőszék nem lát, ahol módosítás nem lát lehetőségeknek, azt is figyelembe vehessük. Köszönöm szépen, Villand úr! Említette, hogy valóban szükség van egyfajta dokumentációra, megkérdezem az előadót, hogy a különböző tagállamokra vonatkozó pártfinanszírozási szabályokról létezik-e már bármilyen dokumentáció? Előkészítette ezt már az előadó? Ha nem, akkor ezt kérnénk. És a meghallgatása mindenképpen alkalmas lenne ez. Bronsz úr kérd szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A feltételezésem az, hogy ellenzem a közfinanszírozást, illetve az Európai Unió finanszírozását a politikai pártokat illetően hogyha a tagjaiktól, támogatóiktól nem tudnak finanszírozásra szert tenni, akkor itt a támogatás hiányzik. Azonban fölmerül annak a kérdése, hogy a vállalkozási finanszírozást meg kell -e engedni. Véleményem szerint nem, ezt be kellene tiltani, de hogyha megengedjük, akkor ez el, ez eh, hátrányba helyezi azokat a pártokat, akiket nem támogatnak vállalkozások. Hogyha a közfinanszírozást megengedjük, állami vagy európai uniós finanszírozást, akkor ezt célkitűzések alapján kell elkölteni, illetve fix kritériumok alapján. Nem szabad ezeket eh, megváltoztatni, annak érdekében, hogy előnyhöz juttassunk bizonyos pártokat, és hátrányba szorítsunk másokat, ahogy ez korábban megtörtént a 2009-es vállalkozási megállapodás keretében. Aggodalmal figyelem azt, hogy vannak olyanok, akik azt mondták, az európai politikai pártok létfontosságúak az integráció miatt. Ez azt jelenti, hogy ez egy integrációs teszt, egy ilyen integrációs tesztet kell végezni, mielőtt egy európai párt finanszírozást kaphatnak? Köszönöm. Bene, grazie, onorevole Lambria. Köszönöm szépen, Lambrinidis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon röviden szólnék. A főtitkár úr jelentésének legfontosabb aspektusairól. Ahogyan beszéltünk már a legutóbbi büróülésen, erről, erről az ülésről szeretnék beszámolni, illetve a saját véleményemet is elkívánom mondani, méghozzá nagyon röviden. Az egyik legfontosabb kérdés, Willand úr és mások is megemlítették ezt, ez pedig az, hogy egy európai párt hogyan álljon össze. Más szóval, mire van szükség ahhoz, hogy egy pártot pártként nevezzünk meg. És így európai finanszírozást kaphasson. A büróban úgy tűnt, hogy a többség azon a véleményem van, hogy az Európai Parlamentnek legalább egy legalább egy európai parlamenti tagnak kell lennie a pártban ahhoz, hogy európai finanszírozást kaphasson, illetve hogy pártként funkcionálhasson. Ezt azért említem meg, mert a jelenlegi szabályozás értelmében úgy tűnik, hogy az európai pártok nehezen állhatnak föl, illetve nagymértékű finanszírozást is nehezen kaphatnak, akkor, hogyha a különböző országok regionális képviselői vannak a soraikban, de európai szinten ezek nem kvalifikálódnak. Aztán a másik kérdés az európai pártok jogi személyisége, hogyan fogalmazódjon ez meg. Ez nagyon súlyos vitát vont maga után. A titkárság véleményét kikértük, azt szeretnénk, hogy egy tanulmány készüljön, pontosan azon vonalak mentén, amelyet Villand úr is említett. Meg kell nézni a különböző tagállamok, illetve a világ különböző térségének követelményeit ezen a területen, akikkel ugye versenyben állunk, és valamilyen megfelelő jogi következtetést kell levonni. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi jogszabályi keret hiányos, de hogy ez mivel ö, cserélődjön föl, mi legyen e helyett, ez még nem egyértelmű, és azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunk nagymértékben hozzájárulhat ehhez a vitához. Egy másik fontos kérdés, amelyről beszéltünk, és ez volt az egyik alapvető eleme a főtitkár dokumentumának is. Ez az alapítványok, az európai alapítványok, illetve a tartalékok képzése. Azon a véleményen van a bűró, hogy ez helyes lépés lenne, ez csak egy kezdeti vita volt, így nem mennék részletekbe ebben a kérdésben. Legyen-e egy speciális alap, amely a választási kampányokat finanszírozná, avagy sem. Az egyik javaslat az volt, hogy legyen, a másik javaslat pedig az volt, hogy a választási évben mindig növekedjen a pártok költségvetése arányosan. De hát mindenképpen figyelembe kell venni ezeket a javaslatokat, és megfelelő mérleget kell vonni. Aztán még egy kérdés felmerült itt a mai napon. Az adományozások kérdése. Teljes mértékben egyetértek Gréró úrral, rendkívül fontos a közfinanszírozás. Ez azt hiszem, hogy kérdésen kívül áll. Az Európai uniós politikai pártok szabályozása lehetővé teszi a magánfinanszírozást, és megvan ennek a plafonértéke. A büróban arról beszéltünk, hogy ezt a plafont emeljük-e, ugyanaz maradjon-e, és hogyha emeljük, akkor mennyivel. A főtitkár úr javaslata egy növekedést irányoz elő, amely véleményem szerint túlságosan magas, túlságosan nagymértékű növekedés. 10-12 ezer eurós a határérték, és a főtitkár javaslata, ha jól emlékszem, mint egy 50 ezer euróra rúg magánfinanszírozási hozzájárulás sonként. Ez túlságosan magasnak tűnik számomra. A büróban megpróbáltuk föltárni az alternatívákat, de a szakbizottságunknak is ki kell alakítani a saját véleményét. Általánosságban azt kell, hogy mondjam, tisztelt elnök úr, hogy a büróban úgy érezzük, hogy a büró és a főtitkárság alapos munkát végzett egy nagyon bonyolult és összetett kérdésben. Egy-két kérdést kiemeltem, talán ezek voltak a legellentmondásosabbak, vannak még más aspektusok is, azonban általánosságban úgy érezzük, hogy megfelelő irányba haladnak ezek a javaslatok. Véland úr és jó magam és tárgyaltunk politikai pártokkal, úgy tűnik, hogy ők is csatlakoznak a véleményünkhez, ami pedig az átláthatóságot illeti, és ezzel zárnám a hozzászólásomat, úgy érezzük és azt javasoljuk, hogy legyen egy auditor, aki elemzi a politikai pártokat, méghozzá ugyanolyan kritériumok alapján azon pártokat, amelyeket finanszírozunk. Rendkívül fontos ezt a bizonyosságot kialakítani. Tehát ugyanazok az emberek, akiket objektív módon választottunk ki, ugyanolyan kritériumok alapján értékelnek mindenkit. Ez nagyon-nagyon fontos lépés lenne az átláthatóság növelése felé egyetértek, az európai politikai pártok rendkívül fontosak, véleményem szerint támogatni kell őket, méghozzá átlátható formában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, több hozzászóló nincs. Akkor most az előadónak adom meg ismét a szót Giannaku asszonynak. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tudomásul vettem az összes elhangzott gondolatot, és hadd mondjam el azt, hogy már terveztük azt, hogy a szemvevőszéket meghívjuk, tehát a meghallgatáson ők is jelen lesznek. Ezen kívül meghívunk még néhány olyan professzort, aki pontosan ismeri a politikai pártokra, finanszírozására, illetve az alkotmányos jogszabályokra vonatkozó rendelkezéseket. A Transparency International-t is meghívjuk, megkérdezzük az, megkérdezzük az ő véleményüket, és nem konkrétan a jelentésről, hanem és nem csak a gazdasági vonatkozásokról, hanem az európai politikai pártokra vonatkozó szabályokról, illetve arról, hogy milyen hatása lenne annak, ha publikussá tennénk a politikai pártokra vonatkozó finanszírozási szabályokat, illetve egyáltalán, ha megjelennének ezek a finanszírozási szabályok. Egyébként a pár tagok is természetesen adhatnak adományokat. Az adományozók kérdése általánosságban és szintén felmerül. Az összes párt főtitkárát meghívjuk majd a meghallgatásra, és a meghallgatás előtt is folytatunk velük vitákat. Azért hívjuk meg ezeket a résztvevőket a meghallgatásra, hogy elmondják a véleményüket, aztán beszélünk még az alapítványokról, olyan alapítványokról, amelyek az európai politikai pártokhoz állnak közel. Tehát az összes érintett felet meghívjuk majd a, meghívá- a meghallgatásra. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők tekintetében azt próbálom meg elérni, hogy a lehetőleg komolyabban alkalmazzuk majd a jogszabályokat. A rugalmassággal kapcsolatos nézeteimet a későbbiekben még kifejtem, ugye Velle úr is utalt erre, a jelentésében, és ne felejtsük el azt, hogy az utolsó értékelési jelentés után 2007-ben már módosítottuk az el, a finanszírozásra vonatkozó szabályokat. Tehát a 2006-ban készült jelentést 2007-ben módosítottuk. Aztán az ütemterv úgy néz ki, hogy lesz először egy meghallgatás, a meghallgatás után elkészül a jelentéstervezet. Ezt vita követi. A meghallgatáson is sor kerül vitára. Márciusban szavaz a jelentéstervezetről. A szakbizottság és a plenéseré áprilisban kerül a téma. Aztán az európai pártok jogállása. Szerintem a demokráciát ez is nagyban befolyásolja tehát az európai pártok működése, jogszabályú, a jogállásuk mindenképpen szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a demokratikus szabályok létezzenek, és betartsuk őket nem csak a tagállamokban, hanem Európa szerte. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos erről vitázni, el kell ismernünk a politikai pártok fontosságát, mint intézményi szereplők és azt gondolom, hogy kiváló módja a politikai pártok megnyilvánulásának az, hogy a közakaratot közöljek. Köszönöm, elnök. Lezárom ezt a vitát. Azt hiszem, hogy a szakbizottság elfogadja az előadó ütemtervét. 27. január 27-én lesz a meghallgatás, utána pedig január 31-én tartjuk a vitát. Általánosságban mindenki egyetértett abban, hogy rendkívül fontos ezt a kérdést szabályozni, tehát a politikai pártok finanszírozását, magán is. Állami finanszírozásra is gondolok. Illetve a politikai pártok jogállását is szabályozni kell, mégpedig átlátható módon, hogy az megfeleljen az európai integráció szabályainak. Köszönöm szépen, Giannaku asszony, most pedig térjünk át a következő napirendi pontra, ez nem más, mint a polgári kezdeményezés témája, ez a mai szakbizottságülés utolsó napirendi pontja. Bizonyára tudják, hogy már nagyon komoly előkészületi munkálatok folytak ebben a témában. Volt már egy általános meghallgatás a különböző nemzeti kép- parlamentekkel, egy második meghallgatás szakértők részvételével. A mai napon pedig a társelőadók bemutatják ezt a témát, Gormai asszony, illetve Lamaszúr úr, bemutatják a jelentéstervezetet, ezután pedig tárgyalási mandátummal kell ellátnunk a tárgyaló csapatot, hiszen a többi intézményekkel tárgyalásokra kerül majd sor. Elég komoly feladat ez. És nagyon sok alapkérdésben elmondható az, hogy nem feltétlenül vágnak egybe a vélemények az intézmények között, de azért elképzelhető, hogy az első olvasatban sikerül megegyeznünk. Ennek persze alapfeltétele az, hogy tárgyalási mandátommal ruházzuk fel az előadókat. Megadom a szót akkor a társelőadóknak, testi úr, majd Uh, uh, uh, kedves elnök úr, kedves kollégák, kedves Alem, köszönöm a munka során is. Mindig megosztottuk a munkát, ma érám a kezdet. Én kiváló munkát végeztünk. Egyet köszönet nem csak ellen neked, alán neked, hanem a, a kollégáknak is. A csapataink nagyon jól tudtak együtt működni köszönetet mindenkinek. Jól tudjuk, hogy az új európai állampolgári kezdeményezés minden európai vitában napirendre került, az a Lisszaboni szerződést követő kampány és, és közfigyelemnek betudhatóan. És ennek meg is van a maga oka. Ez a kezdeményezés szerintem kiváló és egyedülálló alkalom, arra, hogy új életet leheljünk az európai demokráciákba, hogy erősítsük az állampolgárok részvételét az európai politika képzés folyamatában és a határon átnyúló közvitát ösztönözzünk európai szakpolitikai kérdésekben. A 11 cikk 4-es pontja a Lisszaboni szerződésben nem sokat mond. Azt mondja, hogy ha több mint egy millió állampolgár, akik egy jelentős számú tagállam összességének polgárai felhívhatják az Európai Bizottságot, hogy annak hatáskörében bármilyen javaslatot nyújtson be olyan kérdésekben, amelyekre vonatkozóan az állampolgárok úgy érzik, hogy az Európai Unió jogi lépésére van szükség a szerződések végrehajtása érdekében. Most rajtunk áll az európai intézményeken, hogy meghatározzuk, igyekezzük meghatározni, hogyan működhet ez a gyakorlatban. Arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy a PETI bizottság éppen most tűzte rendjére ezt, és Gerard és Diane, akik eh, társ előadók, kis, némi késéssel futnak majd be, de a tanács és a bizottság eh, illetékesei már itt vannak. Azt is el kell mondanunk, hogy jól látjuk, milyen felelősség terhel bennünket, és arra is emlékeztetném magunkat, hogy a legutóbbi parlamenti, európai parlamenti választásokon csak 42%-a voksolt az európai állampolgároknak, ami azt is jelenti, hogy nagyon körültökéntőek kell legyünk, amikor új eszközöket hozunk létre. Fontos, hogy olyan szabályozás jön létre, amely biztonságos és hatékony működését teszi lehetővé ennek az eszköznek, amely révén átugorhatjuk azt a híres szakadékot, amely fennáll közöttünk meg az állampolgárok között nagy várakozással fordulnak az érdeklődők a kezdeményezés felé. Fontos, hogy ne okozzunk kudarc érzetet, ne okozzunk csalódást ezen eszköz meghatározásakor. Sokan már elkezdték az gyűjtést, holott még nincs meg a konkrét jogi kerete mindennek. Több állampolgának el kell mondjam, sajnos még várjanak az gyűjtéssel, mert, mert még a keretek nem álltak fenn, fel az a szabályozás javaslat, amelyet az Európai Bizottság márciusban tett az asztalra, nagyon jó tervezet, és ahogy Mário majd jön, Gabriela már itt van viszont, Máról Sefcsovics csapatából, szerintem kiváló munkát végeztek, ugyanakkor még az Európai Bizottsági kollégák is belátják, hogy jelentős időkorlátokkal kellett küzdjenek, megküzdjenek a dokumentum kidolgozásakor, és remélem, hogy ők is nyitválnak az esetleges korrekciók előtt. Ahogy mondottam, négyen dolgoztunk ezen az anyagon, az 50-es szabály alapján a Peti Bizottsággal Lívia volt Alem munkatársa, aki vel együtt tudtunk működni, a spanyol elnökséggel is kiválóan tudtunk együttműködni, a spanyol, a spanyol elnökség is egész alatt hoztuk létre a munkaanyagot, és a spanyol, belga, magyar trió kereteiben is mondhatom, hogy a magyar elnökség munkatársaival is nagyon szoros együttműködésre számítunk. A belga elnökséggel is tudtunk együttműködni, különösen Olivier Sasteltnek kell megköszönjem ezt, és a magyar elnökség képviselővel is már leültünk, és együtt fogunk működni nyilvánvalóan. Számtalan vita övezi ezt a kezdeményezést Európában. Nem csak európai parlamenti képviselők, hanem tagállami képviselők is, és hogy az elnök úr említette, a nemzeti parlamenti képviselők is volt már alkalmunk eszmét cserélni erről a lehetőségről. Arról is emlékeztetem önöket, hogy az ECOSZok és a Régiók Bizottsága is nagyon aktívan részt vett, és meghallgathattuk az ombudsman véleményét is ezen új eszközről, erről az újszülöttről. Mindezek után nevünkben annyit mondhatok, hogy a mi négyünk célja nagyon egyszerű volt. Azt szeretük volna, ha a lehető legtöbb állampolgári kezdeményezés jöhet létre, állampolgárok ezzel az új eszközzel, ezzel a helyzet lehetőséggel. Ehhez bizonyos pontokon korrigálnunk kell a bizottság javaslatát, hogy jobban motiváljuk az állampolgárokat ezen eszköz alkalmazására, és hogy gyakorlatban életképes legyen az az kezdeményezés csak akkor fog sikere járni, hogyha a szabályozás polgárbarát lesz, és nem ró nehézkes terheket az állampolgárok vállára, és a szervezők, jövőbeli szervezőket nem állítja megoldhatatlan akadály elé. Ezért kell a bizottság szabály, szabályzattervezetét három ponton javítani. Azt szeretnénk, ha felhasználó barátabb volna, Mário már üdvözöltelek, távolét ebben is, de most így vagy még egyszer. Tehát azt szeretnénk, ha a állampolgárok több tájékoztást kapnának erről az eszközről, ez egy erős, demokratikus eszközként működhessen, ne lehessen azzal visszaélni, hatékony legyen az európai politika érdekében, és a polgárok használni tudják. Tehát a részleteli demokrácia eszközekkel legyen nyitva az unió polgárai előtt, az Európában érdeklődése számot tartó kérdésekben támogassa a nagyobb határon átnyúló együttműködést és a közvitát, a szervezők pedig úgynevezett állampolgári bizottságban kell összeüljenek, mert a hét kollega hét tagállamból tud felszólalni, akkor ez egy európai közvitát is jelent egyben. Azt is gondoljuk, hogy a minimum számú aláírások begyűjtésének vonatkozó és a tagállamok számára vonatkozó begyűjtés túl, vonatkozó szabályozás túl nagy terheket ró. Ha ez nem túl nagy, az egymillió aláírás gyűjtése nem túl egyszerű feladat, ha pedig ez az, ezen bizottság összehívása túl nehéznek bizonyul, akkor hogyan várhatjuk azt, hogy egymillió aláírás gyűjtsenek össze? Tehát ez az állampolgári bizottság szerintem a szerzők számára eh, kedvező és előny nyújt. Jelentősen kevesebb nehézség adódna az 1 millió aláírás begyűjtéséből, hogyha működik az a hálózat, amely a megadott számú tagállamban a regisztrációt várja már csak ahhoz, hogy elkezdje az gyűjtést. Ezen túl, ha le, tök több lehetőség szerint a legtöbb nyelvi verzió lét szabályozása. A magyar nyelv kiváló, de azért magyarul nem sokan beszélnek egy közepes méretű tagállam. E, ennek állampolgárként mondhatom, hogy ez egy észszerű szabályozás volna. Az is világos, hogy bár az állampolgári bizottságra vonatkozó követelmény először úgy tűnik, hogy korlátozás, ám nagyban segíti valójában a folyamat egészét. A legvitatottabb pontja a bizottság javaslatának a két lépéses meg, ö, elfogadhatósági ö, vizsgálat. Tehát ha összegyűjtenek 300 ezer aláírást, akkor le kéne állni néhány hónapra, a bizottság megvizsgálná a megengedhetőséget, és aztán azt követően lehetne folytatni, vagy nem folytatni az aláírás gyűjtést. azt szeretnénk azt garantálni, hogy az állampolgártól ne kérjék azt, hogy aláírnak egy olyan petíciót, amely nem lesz aztán, nem mehet aztán át. Itt szerintem egy konszen, a végén jó konszenzusra juthatunk a két álláspont között. Bizonyos követelményeknek azonban meg kell feléljen a javaslat adminisztratív ügyeknek, és az alapértékeit sem sértheti egy-egy ilyen kezdeményezés. Ezen feltétek tehát kell, hogy teljesüljenek a szerződések kettes cikke alapján. Az is kulcsfontosságú, hogy biztosítsuk, hogy a folyamat az Európai Uniós adatvédelmi feltételeknek is megfeleljen, teljesen átlátható legyenek kezdetétől a végéig. Minden szervezet, testület vagy politikai párt is akár lehetőséggel bír ahhoz, arra, hogy támogathasson egy, egy ilyen kezdeményezést, addig, amíg teljesen átlátható e támogatás módja, és az aláírák tudják, hogy ki áll a kezdeményezés mögött, mielőtt támogatásukról vagy annak megvonásáról döntenek. Tehát egy sikeres kezdeményezés eredménye kulcsfontosságú lehet. Azt is garantálnunk kell, hogy tényleges eredménye legyen egy-egy ilyen kezdeményezésnek, hogy megtérjön az a munka, amit a szervezők belefektek. Én részletesen ki kell fejtse, a kezdeményezésre tett lépéseit, meg kell magyarázni ezeket, és azt is, hogyha nem lép, ennek mi az oka. Arra is emlékeztetnünk kell, hogy nem feltétlenül jogalkotási javaslatban testesül meg a bizottság részéről egy-egy kezdeményezés eredménye. Fontos, hogy fenntartsuk a bizottság erre vonatkozó ö, egyedülálló jogát, az állampolgároknak azt is garantálnunk kell, hogy hivatalos közmeghallgatás is lehet az eredménye egy-egy ilyen kezdeményezésnek, az intézményeknek kell együtt működnie egy-egy ilyen közvita és meghallgatás szervezésében. Mindezt tehát ugyanakkor ismerté kell tenni az állampolgároknak, világos, kimerítő, hozzáférhető információra van szüksége arról, hogy a kezdeményezés hogyan működik. Ebbe beletartozik minden terület, a regisztrációs kritériumoktól a végső meghallgatásig terjedően, beleértve az egyes jogorvoslati módszertant, lehetőségeket is. A bizottságnak egy helpdeskét is létre kell hoznia, és a szervezők partnere kell legyen, ahogy a múlt hónapi munka során is beszéltünk erről. Várjuk az önök hozzászólásait, mert meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Parlamentnek szüksége van arra, hogy egységes frontot hozzon létre, és hallhassa, hallassa hangját, annak érdekében, hogy az új eszköz minden állampolgár hasznára szolgáljon mindannyian célja ez. Mint jól tudjuk, az európai állampolgári kezdeményezés ahhoz, hogy valóságos eszköz legyen, az egy régi adósságunk az állampolgárokkal szemben. Egy év telt el a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta. Jogos tehát a kérdés az állampolgárok részéről, miért nem jöhetnek még ezzel a jogos eszközzel? részemről azt mondhatom, hogy nagyon keményen dolgozunk azon, hogy elérhetővé tegyük az állampolgárok számára ezt az eszközt a lehető leghamarabb. Ám mindenkinek szám, tudnia kell, hogy az időszorítása nem ronthat a munka minőségén. Mint felelős európai döntéshozók, a mi feladatunk az, hogy biztosítsuk, hogy a kezdeményezés korrekt módon használható eszköz legyen az állampolgárok számára kielégítő eszközként. Tehát hangsúlyozzuk ugyan, hogy még ismeretlen vizekre hajózunk, ám ez az eszköz ilyen értelemben is egyedülálló. Olyan, mintha egy tóba ugranánk, amiről nem tudjuk, hogy milyen mély és milyen mekkora víz. Ennek fényében azonban úgy munkálkodnunk, hogy ezen kérdések fényében is hasznos eszköz legyen ez, nagyon sok korrekció majd a működés során lesz meghozható, meg kell lássuk, hogyan működik a gyakorlatban ez az eszköz. Ezért kértük az Európai Bizottságot, hogy a végrehajtásról készítsen rendszeresen jelentést, és annak fényében tudjuk felülvizsgálni a vonatkozó szabályozást. Köszönöm, köszönöm el a kiváló munkát, és köszönhet a kollégáknak, akik még a másik szakbizottságban ülnek, de majd csatlakoznak hozzánk. Tegyük lehetővé, hogy az első olvasatban dűlőre jussunk, vagy legalábbis biztosítsuk ennek lehetőségét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gormai asszony. Köszönöm, hogy részletesen beszámolt a helyzetről. Most pedig Lámaszul urat kérem fel arra, hogy számoljon be a fejleményekről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Természetesen én is osztom Gurmai alelnök asszony véleményét, és gratulálok neki ahhoz, hogy milyen kiemelkedő minőségű munka született közös erőfeszítés eredményeképpen. Kiegészítésképpen szeretnék a munkamódszerekről szólni, illetve a tartalomról. Rögtön a kiinduló ponttól kezdve az volt a célunk, hogy a parlamenten belül az intézményeken belül és ezek keretein túl is nyitottan működhessünk, nyitottan dolgozhassunk, és folyamatos párbeszédet folytathassunk. A lehető legtágabb körű megegyezés szülessen, különösen a decemberi plenárison a lehető legnagyobb többséget szeretnénk magunk mögött tudni. Az a célunk, hogy egy olyan eljárást indítsunk útjára, amely nem partizánként működik, hanem egy olyan eljárás lehet, amely innovatív eredményeket mutat föl Lisszabon után, és ez iránt ugye nagy mértékben érdeklődnek az állampolgáraink is. Tisztelt elnök úr, Született egy anyag, a jelentéstevők, a két jelentéstevő és a négy társ jelentéstevő közös munkája eredményeképpen a négy fő politikai párt tot képviseli ez a csapat, és ezek véleményét tehát tükrözi a jelentés tervezett Jó pár szakbizottság véleményét kikértük, és ezen szakbizottságok közül is a jelentéstevők itt vannak. Az AFKO részéről, a politikai pártok részéről, illetve más területekről is széleskörű eszmecsere történt, valamint a nemzeti parlamenti képviselőkkel is tárgyaltunk. Közös politikai célkitűzésünk az, hogy megállapodás szülessen a három intézmény között, olyan megállapodás, amely lehetővé teszi egy olvasatban a rendelet elfogadását decemberben. Formális és informális kapcsolatfelvétel történt, eddig még mandátum nem született természetesen fölmerülhet az is, hogy megfelelő irányba haladunk-e. A filozófiánk az volt, hogy a szerződést érvényesítsük, és kiaknázzuk az abban rejlő lehetőségeket. Első prioritás számunkra az, hogy minél polgárbarátabb legyen ez a kezdeményezés, és ezért fontos változtatásokra tettünk javaslatot a bizottsági anyaghoz képest. A szerződésnek az volt a célja, hogy az állampolgároknak állampolgároknak erőt, hatalmat biztosítson arra, hogy a bizottsághoz, bizottsághoz fordulhasson, illetve ugyanúgy érvényesítse akaratát, mint a parlament az állásfoglalások segítségével. Három szereplő fordulhat a bizottsághoz, a parlament, a tanács, illetve az állampolgárok. Hogyha kellő számú állampolgár kellő számú országból összefog. Az volt tehát a célunk, hogy valahogy kialakítsuk annak a módját, hogy az eljárások hozzáférhetőek, egyszerűek legyenek, az állampolgárok számára, és így lehetővé tegye azt, hogy ugyanúgy kiaknázhassák az állampolgárok ezt a lehetőséget, mint a parlament a saját kezdeményezési lehetőségét. Nem jogalkotási folyamatban való részvétel ez, hanem kezdeményezési hatáskör, azonban a jogi kezdeményezés joga továbbra is az Európai Bizottságot érinti. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy ez a hatáskör elsősorban a politikai elfogadhatóságra vonatkozó döntést jelenti. Ez a bizottság feladata, kizárólagos joga. Hogyha úgy döntenek, hogy egy politikai szöveggel alakítanak ki, akkor ezt meg is fogalmazhatják. A tanács és a parlament pedig ezzel a szöveggel dolgozik tovább. Rendkívül fontos tehát a konkrét intézkedéseket megvizsgálni, illetve az általunk tehát konkrét javaslatokat figyelembe venni. Nagyon fontos tehát, hogy polgárbarát legyen ez a kezdeményezés, biztosítsuk számukra a jogok érvényesítését, illetve a feladatuk teljesítését is. Joguk van ahhoz, hogy egyszerű legyen az eljárás, és itt térünk el a bizottság véleményétől. Hiszen, hogyha bonyolult az eljárásrend, akkor ez megakadályozza a kezdeményezések kialakítását. Számunkra fontos volt, hogy a regisztráció, az elfogadhatóság tekintetében meghatározzuk az alapvető kritériumokat. 7, 8, 9, aláírás begyűjtése megtörténjen, egy szervezet ezt összefogja, és garanciák szülessenek. Ahogy ez a kezdeményezés elindul, és különböző tagállam részt vesz ebben, ugye ez az alapvető kritérium, ahhoz, hogy érvényes legyen a kezdeményezés. További feltétel nincs. Az egyszerűség kérdésében vannak fontos aspektusok. Üdvözlöm a petíciós bizottság résztvevőit. Ők ebben a kérdésben ugyanazon a véleményen vannak, mint mi jelentéstevők. Például hogy hány hónap alatt kelljen összegyűjteni az aláírásokat. Az egyszerűsítés érdekében megpróbáltuk lehetővé tenni, hogy maximális számú aláírást gyűjtsenek össze a szervezők, és 16 évben határoztuk meg a minimális életkort a aláíráshoz való jogosultsághoz. A minimális ország számot ötben határoztuk meg, ami az állampolgárok információhoz való jogát illeti, az eljárást illetően, illetve annak végkövetkeztetését illetően, és itt mindjárt elmondom, hogy mire gondolok pontosan. Nem engedhetjük meg, hogy egy olyan eljárásba bonyolódjanak az állampolgárok, amelynek nem látják a végét, nem látják, hogy milyen eredményt hozhat, hiszen ez félreértésekhez vezethet, ezt rögtön a folyamat elején meg kell akadályozni. Pontosan ez volt a célunk a preambulum bekezdéssel. Egyértelművé kell tehát tenni, hogy milyen eredményre számíthatnak. Egy millió aláírás nem jelent politikai, nem jelent Európai Uniós törvényt, ez egy kezdeményezés, egy jogi kezdeményezés lehet. Nagyon fontos itt a különbség. Az állampolgárok joga így érvényesülhet. És még van egy nagyon fontos gondolat, ez pedig a politikai utánkövetéshez, nyomonkövetéshez való jog. Más szóval, az állampolgári kezdeményezés, amely minden kritériumnak megfelel, egy millió aláírást összegyűjtöttek, nem lesz törvény, illetve nem változik ennek eredményeképpen egy törvény, ez a döntés a bizottság kezében van, és ezt egyértelművé kell tenni az állampolgárok számára. A petíciós bizottság is hangsúlyozta, hogy ezt fontos egyértelművé tenni, és a jelentés tervezetbe ezt bevontuk. Tehát, hogyha egy millió aláírás összegyűlt, ezen állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy politikailag ö, utánkövetést, nyomonkövetést ö, kapjanak, megnézzék, hogy milyen eredménye van a folyamatnak, és hogyha nem születik jogszabály a kezdeményezés eredményeképpen, akkor magyarázatot kell, hogy kapjanak arra, hogy miért nem. Tudni kell, hogy az állampolgárok kezdeményezésben megfogalmazott aggodalma jogos, azonban nem feltétlenül születik jogszabály ennek eredményeképpen. Viszont akkor valamilyen más reagálást kell nyújtani, valamilyen más választ kell adni. Tehát joguk van látni az eljárást, ezzel kapcsolatban információt kell kapniuk, és tudniuk kell, hogy milyen eredményre vezethet. Hogyha eljutnak az eljárás végéig, akkor politikai utánkövetést kell biztosítani számukra. Ezek feladataink, hiszen tiszteletben kell tartanunk a szerződést és a szerződésben megfogalmazott értékeket. Nem arról van szó, hogy a rendeletbe egy olyan intézkedést tennénk be, amely meghaladja a szerződés kitételeit, csak az Európai Uniós hatáskörön belül járhatunk el, és a bizottság jogosult arra, hogy jogalkotási szöveget fogalmazzon meg. A szerződés módosítása nem elfogadható, tehát javaslat nem elfogadható polgári kezdeményezésként. Ugyanez érvényes az Európai Unió értékeit illetően. Aztán egy másik nagyon fontos kérdés az átláthatóság. Nagyon sokat beszéltünk erről, és vannak szakbizottságok, amelyek megfogalmazták véleményüket, néha ez a vélemény eltérő a miénktől, tehát folyik az eszmecsere ebben a kérdésben. Úgy érezzük, hogy 7, 8, 9 állampolgár is aláírhatna egy kezdeményezést, hogyha ezek különböző országból jönnek, különböző országból származnak, és ezzel már elindulhatna az egész mechanizmust. Azonban a politikai és pénzügyi támogatást egyértelművé, átláthatóvá kell tenni. Akár politikai pártok finanszírozhatják, akár más szervezetek vagy vállalkozások, tehát átlátható kell, hogy legyen a finanszírozás. Ez rendkívül fontos, hiszen így őszinték azon állampolgárokkal szemben, akiknek az aláírását kérik. És végül egy utolsó megjegyzés. Azt akartuk, hogy állampolgárbarát legyen a kezdeményezés, de azt is fontosnak tartjuk, hogy tagállamokkal szemben is kedvező és megfelelő legyen az eljárásrend, és a jogos aggodalmaknak helyet adjon. Az eljárás második fázisa az aláírások alá a begyűjtése, illetve igazolása. Először ugye feljegyzik ezeket a aláírásokat, begyűjtik, és a politikai utánkövetés a következő fázis. Azt hiszem, hogy mindannyian úgy gondoljuk, a szakbizottságok is ezen a véleményen vannak, hogy egyszerű legyen az aláírásgyűjtési folyamat, azért, hogy ne bátortalanítsa el az állampolgárokat. Ne kérjünk túl sokat, ne kérjünk túl sok dokumentumot, ne kérjünk túl sok személyes információt tőlük. A tagállamoknak ellenőrizniük kell az állampolgárok személyazonosságát, ellenőrizniük kell, hogy ne történjen dupla, kettős aláírás, hogy megfelelő életkorúak az aláírók, európai állampolgárok, és nem harmadik országból származnak. Illetve a tagállamoknak és bizonyos garanciákra van szükségük ezen a területen különböző helyzetben vannak a különböző tagállamok, és ez politikai problémát jelent a parlament és a tanács között. Természetesen szeretnénk a bizottság munkáját segíteni, és itt kéz a kézben együttműködünk a bizottsággal. A szerződésben megfogalmazott szerepet, szerepünket tiszteletben kell tartani, és valamilyen olyan megoldást kell találni, ami mindenki számára elfogadható. Ezen kívül azt szeretnénk, hogy a parlament számára is megfelelő legyen az eljárásrend. Ezzel kapcsolatban fölmerül egy kérdés. Amint a rendelet megszületik, mi a parlament szerepe? Ezzel a kérdéssel most kell foglalkoznunk, hiszen a rendeletben erre vonatkozóan kitételeket kell elhelyezni. Jelenleg korlátozott a parlament szerepe. Minél kevesebbet beszélünk a rendeletben a parlamentről, annál kevesebb hatáskora lesz később, annál kevesebb, kevesebbet tehet a későbbi folyamatban. Bármilyen szakbizottság bármikor meghallgatást szervezhet, amennyiben egy parlamenti szakbizottság vagy frakció ösztönözni kíván egy állampolgári kezdeményezést, illetve aláírásgyűjtést kíván támogatni, vagy esetleg ez ellen szeretne figyelmeztetni, ez egy ilyen állampolgári kezdeményezés ellen szeretné, szeretne föllépni, és eszmecserét, vitát szervez, még a kezdeményezés megszületés előtt, akkor erre lehetőséget kell biztosítani amint megszületik az egymillió aláírás, és a bizottságot fölkérik arra, hogy további lépéseket tegyen, akkor már semmit nem tehetünk. Nem lehet ezt megakadályozni, és hogyha ezután a parlamenthez fordulunk, akkor is a bizottság jogszabályt fog javasolni, ha ezt nem teszi meg, akkor el kell magyarázni az állampolgároknak, hogy miért nem. Például nem megfelelő témát választottak, nem megfelelő ez a téma ahhoz, hogy jogszabály szülessen. Felmerülnek tehát ilyen jellegű kérdések. a gazdasági szakbizottságtól, a régiók bizottságától, az ombudsmantól is kaptunk értékelést, véleményt. Konkrét javaslat nem született tőlük arra vonatkozóan, hogy hogyan vehetnének részt a rendelet tervezetben, hogyan jelenhetnének meg, de ez a kérdés is fölmerül. Ugyanez vonatkozik a nemzeti parlamentekre. A nemzeti parlamentekkel való eszmecsere során azt tapasztaltuk, hogy nem kívánják, hogy konkrétan megnevezzük őket, de ez egy elég nehéz probléma, és eseti alapon kell megoldani. Tehát a nyomon követést eseti alapon kell biztosítani. Meg kell próbálni minél konkrétabban fogalmazni, meghatározni, hogy a parlamentben hogyan kívánjuk figyelemmel kísérni az egyes kérdéseket, hogyan kívánjuk nyomon követni, és hogyha valamilyen konkrétumot be kell venni a rendeletbe, azt meg kell tennünk, vagy esetleg úgy érezzük, hogy a csend később majd nagyobb játékteret biztosít számunkra. Köszönöm szépen, Lamassur úr, ön is kimerítő beszámolót tartott, a napnál világosabban beszélt, azt gondolom, hogy minden előadónak hálása lehetünk, különösen azoknak, akik a szakbizottságban dolgoznak. Nagyon jó minőségű munka született. Nyolcan kértek szót, az első hozzászóló, Höfner úr, Hefner úr. Ő egyébként a petíciós bizottság jelentéstevője, tessék. Ja, liebe... Igen, köszönöm, képviselőtársak Gurmai és Alan Lamassur átfogó módon ábrázolták közös javaslatunkat, olyan kimerítő módon, hogy semmi kiegészíteni való nincs ezzel kapcsolatban, annál is kevésbé, mert az időre szükség van, hogy a szakbizottsági vitát lefolytathassuk. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a kiváló együttműködésért. Kísérlet is volt ez egyben. Az első alkalom tudnilik, hogy négy jelentéstevő közösen munkálkodott egy európai parlamenti jelentésem, bár jogi szempontból két jelentésről volt szó, egyik a PETI szakbizottság, másik az illetékes szakbizottság, az Alkotmányügyi Bizottság részéről. Ám folyamatosan, nagyon szorosan működtünk együtt azzal az egységes célral, hogy az Európai Parlament közös álláspontját ki tudjuk kovácsolni. Személyesen annyit mondhatok, hogy kiválóan működőnek találtam ezt az együttműködést. Nagy öröm számomra, hogy e képviselőtársaimmal együtt dolgozhattam, és egyre sikerült világos pozíciókat létrehozni és képviselni, amelyek közös megoldásokat tesznek lehetővé, azzal a céllal, hogy az Európai Parlament közös, egységes hangon tudjon felszólalni a tanácsal és bizottsággal folytatott eszmecsere vagy vita során. Hozzászólásomat csak azokra a pontokra korlátoznám most, melyekben Diana Wallace és jó magam, mint a Peti szakbizottság jelentéstevői, némi eltérést tapasztalunk az itt mondottakkal, de mindezt, mint az előbb kifejtett kiváló együttműködés szellemében mondom, és ezért is vagyok meggyőződve arról, hogy végül sikerül majd ezeket a kis nézeteltéreteket is leküzdenünk, és egy közös, egységes, erős álláspontot elérnünk, ahogy ezt eddig is tettük a együttműködés során. A talán legfontosabb pont, ahol némi egy eltérést érzékelhető, a meghallgatások és az Európai Parlament szerepét illetik. Számunkra mi nem tudunk lemondani arról, hogy az Európai Bizottságot ne engedjük kibújni a, a közmeghallgatás felelőssége alól. Ezzel kapcsolatban lesz nehéz tartalmi megjegyzélésem. Nem, itt nem a közvetlen demokrácia eszközéről beszélünk, nem egy olyan eszközről, ahol az, az állampolgárok döntő jelentőségű döntést hozhatnak, vagy jogalkotási lépést indítványozhatnak, hanem a részvételi demokrácia eszközrendszerében javaslatokat dolgozhatnak ki az állampolgárok, vagy indítványozhatnak. Lamaszur úr, úr jogosan mondta, hogy ez nem csak jogokat, hanem kötelezettségeket is jelent. Olyan kötelezettségeket, amelyeket az állampolgárnak kell betartania. Hány aláírás, hány országból, milyen idő szakon belül, és így tovább. A párbeszéd, a diskurzus eszközét hozzuk létre az állampolgárok és intézmények között. Mind a két felet terhelik tehát bizonyos, vagy megkötik bizonyos feltételek. Világos eljárást kell indítványozni, egy millió aláírás összegyűjtése után, és ez a bizottságot is kötelezi. Itt úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság kell legyen a címzetje minden esetben az állampolgári kezdeményezésnek, és ezért felelősséget is kell vállalnia, többek között azért is, hogy közmeghallgatás szervezzen, akár persze más intézményekkel együtt, akár szívesen vállalkozik az Európai Parlament is a, a részvételre, tehát más intézményeket is bevonhat a bizottság ebbe, ám az nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottságot mentesítené mindez a felelőssége alól, mármint az, hogy be van más intézményeket is. A preambulumban a 17-es pont, már a tervezetben szól erről, és ez újra felbukkan aztán a 11-es cikk C pontjában. A második gondolat, hogy az Európai Bizottság három hónap ja van, hogy felülvizsgálja a, az kezdeményezést, mielőtt meghallgatást szervez, illetve egy éven belül kell a bizottságnak döntést hozni afelől, hogy a jogi következmények alapján éle vagy nem él jogalkotási kezdeményezéssel, tehát vagy a saját munka következő évek munkaprogramjába felveszi-e ezt a kezdeményezést, vagy kötelezően nyilatkoznia kell felől, ha nem teszi, hogy miért nem tette, milyen indoklással nem teszi ezt. A második nézetkülönbség, amely szót érdemel, és amelyre szerintem közös megoldást tudunk találni, az időkerettel kapcsolatos nézeteltérésünk. A PETI szakbizottság körében mi úgy gondoljuk, hogy 12 hónap túl rövidre szabott időtartam. Persze felmerül is a kérdés, hogy mi az alapgondolata a kezdeményezésnek. Az alapgondolat nem az, hogy olyan eszközt hozzunk létre, amely a politikai pártok élnek, nagyon nyíltan meg akarom mondani ezt, hanem az állampolgárok kezébe akarunk egy eszközt adni. Nem a szokásos nagy testületeknek, egyesületeknek, pártoknak, amelyek úgyis nagy hálózattal, jól megszervezetten működnek Európa szerte, hanem inkább az a célunk, hogy olyan eszköz jön létre, amely az újonnan létrejött friss kezdeményezéseknek a tápot, a, a, valóban a lakosság, az állampolgárok körében létrejövő gondolatokat ö, fogalmazhassa meg kezdeményezésként. Akik már úgy is bírnak Brüsszelben erős lobby erővel, nem azok számára kell egy új eszközt adnunk. Nem ez kell a szemünk előtt lebegjen, és nem az, is, és nem az, az Európa ellenes, anti-protest szavazóknak, illetve állampolgároknak kell feltétlenül egy, egy eszközt a kezébe adnunk. Hiszen ha egy, egy, dolog úgyis égetően érdekli a közveleményt, akkor nyilván könnyen össze lehet szedni aláírásokat. Azonban itt a fő cél az, hogy Európa tovább továbbfejlesztésében tudjuk bevonni állampolgárokat, olyanokat, akik esetleg újoncok ezen a területen, és hogy az állampolgárok részvételét segítsük így módon a tagállamokban. Ebben a szellemben a túl rövid határidő akadályt gördíthet egy-egy jó kezdeményezés létrejött elé, különösen, hogyha a határon átnyúló elemet akarjuk hangsúlyozni, akkor hosszabbra kell húznunk a határidőt, mint hogyha csak egy tagállamban, egy áttekintető térségben, egy-egy nyelven induló kezdeményezésnél nyilván rövidebb időre is elég, rövid is elég, ám egy, egy több tagállamban szervezett kezdemény, igazi állampolgári kezdeményezés tekintetében, hogyha mondjuk nem jön össze 1 millió dollárás 12 hónap alatt, hanem csak 900 ezer, akkor az a 900 ezer az megy a szemétkosárba, hogyha fennmarad ez a szigorú határidő. Tehát itt szerintem nem látunk ö, kötelező jogi okot arra, hogy ne lehetne ezt a 12 hónapos határidőt akár mondjuk 18 hónapra kibővíteni. A LIBE szakbizottsággal a véleményében 24 hónapot javasolt eredetileg, szerintünk a, a 18 hónap észszerű kompromisszum van. Na, hát itt látok véleménykülönbséget, nem túlzottak ezek, nem túl mélyek ezek. Mind két fél nagyon jól látja az érveket, és azt hiszem, hogy, hogy joggal mondhatjuk, hogy kiváló, közös anyagot tudtunk létrehozni, a négy jelentéstevő kiváló munkát végzett, kiválóan működött együtt, és szerintem ez a, ez a kísérlet kiváló példát nyújthat arra, hogy frakción átnyúló és szakbizottságon átnyúló átfogó ügyekben közösen tudjunk jelentéseket kidolgozni, ahogy, e tett, ahogy ezt tettük most is, és várom a, a kritikákat, a, a javító szándékú módosító indítványokat. Köszönöm szépen, mielőtt megadnám a szót Dafurnak, szeretném Szigmund asszonyt üdvözölni. Ő az EGSB-ben ennek a témának a jelentéstevője vagy előadója és már július óta figyelemmel kíséri a mi eszmecserénket. Megköszönöm a jelenlétét, és csak gondolja, szóljon el. Köszönöm, örülök, hogy részt vehetek ezen az ülésen, elnök úr. Mind a négy előadónak köszönöm a munkát, és örülök annak is, hogy voltak éppen ugyanazon irányt követjük, és egységes célrendszer fogalmazódott meg teljesen egyetértek azzal, hogy itt nem a közvetlen demokrácia eszközét kell megcélozzuk, hanem az állampolgárok bevonásának eszközét. Olyan eszköz ez, amely egy Habermaszi értelemben hoz létre európai közvéleményt, erősíti a, a diskurzív demokrácia, a párbeszéd eszközrendszerét. Ilyen értelemben szeretnénk a feladatrendszer és a kompetencia tekintetében egy aktivizálni olyan polgári rétegeket, amelyek eddig nem vettek részt az európai politika alakításában. Ebben a szellemben az AFKO javaslatát is örömmel látjuk. Fontos, hogy az európai intézmények mindegyike megjelenjen ebben a körben, és ott a, majd a szakbizottság körében pedig mi is döntünk arról, hogy mi a magunk részéről hogyan szeretnénk mélyebben részt venni ebben a folyamatban. Köszönöm, Dáfúr következik. Tisztelt elnök úr, nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik elmagyarázták álláspontjukat. Néhány kérdésem és észrevételem lenne. Először is a négyes módosításról szeretnék beszélni, amely a tagállamok számára utal, tehát hogy pontosan hány tagállamból kell származni az aláírásoknak. A dalap szerződésben arra történik utalás, hogy jelentős számú tagállamról tagállamból kell származni az, aláírások, az aláírásoknak. Ezt azért fogalmaztuk így, mert megpróbáltuk biztosítani azt, hogy a polgári kezdeményezés valóban több nemzetiségű legyen. A tagállamok egyötöde szerintem nem feltétlenül jelentős vagy szignifikáns szám, legszívesebben a bizottság javaslatához ragaszkodnék, ami az egyharmadot írja elő, tehát a tagállamok számának egyharmadát. A jelentéstevők azt javasolják, hogy a tagállamok egy ötödéből kell származni a aláírásoknak. Az úgynevezett állampolgársági bizottság pedig hét tagállamot említ meg. Huszonhétnek az ötöde, valószínűleg hat, ha jól számolok, Úgyhogy kicsit furcsa, hogy nem vagyunk konzisztensek a korábbi javaslatunkkal. Az Állampolgársági Bizottságról szól a hatos módosítás. Nem igazán értem, hogy miért van erre szükség. A szerződés a petícióról, a petíció összeállításáról nem szól, csak arról, hogy egy millió állampolgár kell, hogy egy millió európai polgár kell, hogy ennek a hátterében álljon. Úgy vélem, hogy ha egy hét fős, hét tagállamból származó állampolgári bizottság feláll, akkor ez egy szükségtelen szűrőt jelent. Nem, nincs szükség ilyen küszöbértékre. Úgy vélem, hogy ez másodlagos jogszabályokat tenne szükségessé, hiszen ez felügyelni azt, hogy megfelelően jogosan e áll e fel ez a bizottság. Tehát ez egyfajta bürokratikus akadályt jelent, talán a szakmai szervezetek, illetve a szakszervezetek is sikeresen vennék ezt az akadályt, viszont az utca embere számára rendkívül nehéz lenne még hat olyan utcemberét összegyűjteni, aki hat másik tagállamból származik. Véleményem szerint az ilyen javaslatokat nem feltétlenül egy bizottságból kell elindítani. És itt most nem az afkóra gondolok. 12-es módosítás itt a választási hatóság hiányáról van szó. Talán vág az én jelentésem, amely az európai parlamenti választási jogszabály megválasztatásáról szól, ebben van választási hatóságra történő javaslat, illetve megreformálnám a fordított, illetve a degresszív arányosság elvét, tehát nem feltétlenül ezen elv szerint kell kiosztani a mandátumokat a parlamentben. Ezzel párhuzamosan e, más jogszabályokat is lehet alkalmazni. Lenne még néhány kérdésem is. Mi a helyzet akkor, hogyha egy polgári kezdeményezés tárgya az, hogy az Európai Parlament hozzon létre egy jogszabályt olyan területen, ahol az Európai Parlamentnek kezdeményezési joga van. Ugyanilyen kétértelmű helyzet a tanács esetében, ahol is bizonyos számú tagállam kezdeményezhet jogszabálytervezetet, bizonyos igazságügyi és belügyi kérdésekben. Ezeket a kényes területeket kivegyük a polgári kezdeményezésből, hiszen ezek érdeklik a polgárokat. Ugye ezeken a területeken a parlamentnek és a tanácsnak kényezési joga van. Lamaszur úr utalt arra, hogy a az alap szerződés módosítását, módosítása nem lehet témája vagy tárgya polgári kezdeményezésnek. Ebben igaza van, de a polgároknak nehezen eladható ez. Tudják a polgárok, hogy a bizottság és a parlamentnek van, bizottságnak és a parlamentnek van ilyen előjoga, tehát hogy az alapszerződések módosítását kezdeményezzék. Elég nehéz lenne egy millió polgárnak elmagyarázni, hogy az ő kezdeményezésük halára van ítélve, hogyha azt kérik, hogy a alapszerződést módosítsák. Mi a helyzet akkor, hogyha egy polgári kezdeményezés tárgya az Európai Unió költségvetésének megváltoztatása, mondjuk a kiadások megváltoztatása, módosítása, amely ellent mond a több éves pénzügyi keretnek. A bizottság ilyen kezdeményezésnek, kezdeményezéseket nem vesz fel, nem tart elfogadhatónak? Pedig elképzelhető, hogy a javaslat önmagában nagyon is értelmes és elfogadható. Köszönöm. Elnök, Solc úr következik. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei allen. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Nagyon intenzíven dolgoztunk együtt, hónapokon keresztül meghallgatásokat szerveztünk, a különböző frakciókkal karöltve foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, meghallgattunk véleményeket, a parlament szakbizottságainak véleményeit is meghallgattuk. Azt hiszem, hogy a parlament valóban nagyon fontos szerepet vállal ezen eszköz kialakításában, és nagyon nagy mértékben hozzájárult az erről szóló párbeszédhez. Azt gondolom, hogy az európai választások után mindenkinek el kell azon gondolkodnia, hogy a demokratikus deficitet hogy lehet megoldani Európában. Egy ilyen típusú kezdeményezéssel például ezt megtehetjük, vagy megpróbálhatjuk, hiszen az a célunk, hogy az európai politika iránt minél több polgár érdeklődését felkeltsük. A magam részéről osztom en, ennek a polgári kezdeményezésnek az összes pozitív kitételét, például az, hogy, például az, hogy a küszöb alacsonyabb legyen, ke, könnyebben lehessen az, a, az aláírásokat összegyűjteni, tehát hogy a részvételt megkönnyítsük. Azt gondolom, hogy egy tartalmi kérdésben mindenképpen mondanom kell valamit, ez a hetedik módosítás. A mai napon a vita során felmerült a részvételi demokrácia kérdése, amely eltér a közvetlen demokráciától. Az európai polgároknak vannak bizonyos elvárásai. Gyakran az európai politikát a szerint mérik, vagy ennek a sikerét a szerint mérik, hogy milyen eredményei vannak, milyen hatása van az európai politikának az állampolgárok magánéletére, vagy mindennapi életére. A helyi vagy a nemzeti politizálásban, tagállami politizálásban vajon milyen hatása van ennek. Tehát az lenne a feladatunk, hogy közvetlen kapcsolatot hozunk létre az európai polgárokkal. Ez a kapcsolat úgy jöhet létre, hogyha felvilágosítjuk a polgárokat arról, hogy nekik is van, vagy lehet szerepük az európai politizálásban. Tehát nem közvetlen demokratikus eszközről van itt szó. Ezt mindenképpen el kell magyaráznunk a polgároknak. Illetve arról is tájékoztatni kell a polgárokat, hogy saját megelégedettségüket, vagy azok hiányát hogyan kommunikálhatják Európával kapcsolatban. Ez az legutóbbi gondolat azt jelenteni, hogy a dokumentum tervezetben szerepelnie kéne egy olyan kitételnek, melyben erre a szürke zónára utalunk, tehát kikötjük azt, hogy a Lisszaboni szerződés nem utal bizonyos dolgokra, de ezekben a kérdésekben is legitim lehet egy polgári kezdeményezés, hiszen ezeknek is lehet hatása mindennapi életükre. Mi politikusok itt a bizottságban, a tanácsban el kell, hogy gondolkodjunk ezeken a kérdéseken, főleg figyelembe véve a gazdasági válságot. Miért is ne vonjuk be a polgárokat ebbe az együtt gondolkodásba, akár a, polgár, akár a gazdasági kormányzásra is gondolok, miért is nem lehetne ebbe beleszólása az állampolgároknak. Tehát egy új bekezdése lenne szükség, úgy gondolom itt a tervezetben, amely arra ital, hogy vannak olyan témák, amelyekről nem szól a szerződés, de azért be lehet őket nyújtani, vagy el, be lehet őket terjeszteni polgári kezdeményezésként. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen hozzájárulna a kezdeményezés sikeréhez. És ugye ezek elsősorban olyan kezdeményezések, amelyeket a, a bizottsághoz címeznek. Elnök, köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy kicsit össze kell szednünk magunkat, mert fél egykor le kell zárni az ülést, és még hatan kértek szót, utána meg kell hallgatnunk a bizottság képviselőjét, és meg kell adni a lehetőséget Gurmai asszonynak, illetve Lamaszur úrnak is, hogy válaszolnak. Ki kellett? Milt, Bronz, Tein, Guerrero e Tarkovsky. Chiudo su questo la lista degli oratori. Tehát ők szerepelnek eddig a hozzászólók listáján. Sajnálatos módon, egyszerű matematikai okoknál fogva, három percnél többet egyetlen hozzászóló sem kaphat. Most jöttem már ki kollégának, meg is adom a három percét. Sorry, I didn't hear. Thanks. Uh, I tried to... Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni a hozzászólásomat. Nagyon jó volt azt hallani, hogy a jelentéstevők között az együttműködés remek volt, mert ahogyan Lamassur úr is mondta, fontos, hogy a lehető legnagyobb többséget állítsuk a jelentés mögé. Egy-két megjegyzéssel élnék a tárgyalási mandátumra vonatkozóan. Véleményem szerint rendkívül fontos, hogy az állampolgári kezdeményezés minél egyszerűbb és minél felhasználóbarátabb legyen, ugye ez a parlament célja, az itt olvas, ezt olvashatjuk a dokumentumban is. A legfontosabb kérdés véleményem szerint az, hogy az elfogadhatósági ellenőrzés minél korábban megtörténjen, az eljárás minél korábbi szakaszában. Azért, mert hogyha későn kerül erre sor, akkor ez bonyodalmakhoz vezethet. Aztán a negyedik gondolatról szólnék. Azt olvashatjuk, hogy a parlament minél kevesebb személyes információt követelne. Én is egyetértek, nincs szükség útlevélszámra vagy személyigazolványszámra az aláírás érvényességéhez. Ezen kívül még egy-két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az elfogadhatóságról szóló döntés fellebezhető legyen, az Európai Bírósághoz lehessen fordulni, vagy pedig az Európai Ombudsmanhoz. Abban az esetben, hogyha esetleg fölmerül a nem megfelelő eljárás veszélye, ez fontos az állampolgárok számára, illetve a parlament számára is. Aztán még két személyes megjegyzéssel élnék. Egyetértek Daf úrral, kollégámmal, arra hívta fel a figyelmet, hogy a szerződés módosítására vonatkozóan is, is lehetővé kell tenni a kezdeményezések születését. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban egy módosító javaslatot fogunk benyújtani. Illetve még egy személyes megjegyzés. Az állampolgárok írják alá a kezdeményezést, nem pedig ott tartózkodók, ez egy, ez egy gyakorlati kérdés, hogyha, állampolg- hogyha aláírásokat gyűjtünk, és vannak olyan abban az országban tartózkodók, akik alá kívánják ezt érni, ezt nem tehetik meg. Azért, mert nem állampolgárok. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést újra fontolóra kellene venni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, Kavacza. Koráca, elnézést, Koráca asszony következik. Koráca asszony többnyelvű, bármilyen nyelven hozzászólhat, de finn tolmácsolás nincsen. Ha kívánja, akkor saját anyanyelvemen is hozzászólhat. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon bátorító az, hogy olaszul szól így hozzám, angolul fogom folytatni. Az a nyú. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, meg önnek, hogy ilyen nyíltan és résztvevően vettek részt ebben a folyamban. Én a Libe képviselőjeként is kifejezhetem gondolataimat, ezt még hettem önökkel, meg ma is itt lehetek. Nagyon értékelem ezt. A Libében múlt héten két dologról szavaztunk, amely a kapcsolatban kérem a támogatásukat. Az egyszerűbbel kezdem, aztán a nehezebbért a végére hagyom. Az első, annak szellemében, hogy meg kéne nyitni a részvételiséget az állampolgárok előtt, e, számára elérhetőbbé téven Európát, ne csak az állandó lakosok, hanem a nemzeti hovatartozás alapján is gondolkozzanak, lehetővé téve, hogy az Európai Unión kívül élő Európai Uniós állampolgárok is részt vehessenek, aláírhassanak. Ez a hetes cikk ben meg, megfogalmazott módosító, azok, akik állandó lakhelyel bírnak, ez kell legyen az első szempont. Ám azt is lehetővé kéne tegyük, hogy a nemzeti állampolgári hovatartozás alapján is. Vegyük például a Belgiumot rengeteg nem belga állampolgár él például Brüsszelben. Ők azonnal felvészek a belga kvótát, ha csak az állandó lakhely szerint ö, kerülnek, veszi tekintetbe őket a szabályozás. Úgyhogy kérem, vizsgálják felül, első körben, vagy elsősorban a az állandó lakhely, de másodszorban az állampolgárság legyen meghatározva. A másik, a nehezebb dolog, az átláthatóságra vonatkozó módosító. Egyetértek nagyban Lamasz úr, úrral, mindenki egyetért abban, hogy teljes körű pénzügyi átláthatóság kell uralkodjék. Én amellett érvelnék ezen túl, hogy meg kéne tiltani, hogy politikai pártoktól és politikai frakcióktól finanszírozás érkezzen egy ha mi, a néppárt, vagy bármi egyéb párt finanszírozhatná a kezdeményezés? Lehetne mondjuk a választási kampányunkat meg finanszírozni egy-egy ilyen kezdeményezésen keresztül? Ez nagyon fontos politikai üzenetet fogalmaznánk meg az állampolgárok felé, hogyha ezt a tiltást beletennénk, kifejezve azt, hogy a visszaélés mindenféle formája ellen fellépnénk, akár a saját politikai céljaink mentén való visszaélések ellen is. E, ez volna tehát a Libeben megszavazott módosító lényege. A harmadik pedig a lehető legfontosabb. A képviseleti demokrácia, demokrácia és közvetlen demokrácia hangsúlyozandó tiszteletben, tiszteletben tartva az Európai Bizottság jogalkotási monopóliumát, azonban mi, ha 7-en, 8 en megszerveződünk és politikai kezdeményezést ö, fogalmazhatunk meg, ez mivel ezt megtehetjük most is. Milyen pluszt hoz az, hogy az állampolgárok tehetik ezt meg. Ha komolyan akarjuk venni, amit mondunk, ha tényleg erős politik üzenetként akarjuk ezt megfogalmazni, Ugye mindig azt mondogatok az elmúlt hat hónap során, hogy elérhetőbb kötni az Európai Uniót, akarjuk az állampolgárok részvételét. Ha tényleg ezt akarjuk, legyünk konzisztensek, és mondjuk ki, hogy nem engedjük meg választott politikusoknak, hogy szervezzenek maguk kezdeményezést. Persze aláírhatják, persze támogathatják, persze részt vehetnek a közvitában, de ne ők legyenek a kezdeményezők, mert ez megint csak teljesen félrevihetni a dolgot, természet ellenessé tenné, illetve szembe menne azzal a volt a képen egy céllal, amiért létre szeretnénk hozni ezt az eszközt. A Kulturális Szakbizottság módosítójárat is felhívnám a figyelmet, és támogatásokat kérem ehhez. Köszönöm szépen. Bronz úr kapja meg a szót. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Az a szó, hogy állampolgári kezdeményezés azt jelenti, hogy bármilyen javaslat tartalma, ereje az állampolgárok kezében van. Amikor az állampolgárok szavaznak választáson vagy népszavazáson, akkor egy zárt kérdésre adnak választ, ezt vagy azt a jelöltet választhatják, igennel vagy nemmel szavazhatnak egy adott javaslatra. Az állampolgári kezdeményezés azonban eltér ettől hiszen a megfogalmazás az állampolgár kezében van. Azonban öm, csalóka lehet a ö, csalóka lehet ez, hiszen nem a, arról szól, hogy nagyon is korlátozott szabadságokkal ruházzuk fel az állampolgárokat, és megmondjuk, hogy mit ö, fogadunk el, avagy mit nem. Hogyha megnézzük a négyes cikkejét a bizottság javaslatának, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan kezdeményezések, amelyek nem komolyak, bármit is jelentsen ez, vagy pedig ellentétesek az Európai Unió értékevel, ezt van a negyedik bekezdésben, és ezeket nem engedélyezzük ezek ugye szubjektív dolgok, emberi méltóság, minőség, értékek, emberi jogok tiszteletben tartása, ez mind rendben van. A legtöbben demokratának tartják magukat, illetve az emberi jogok tiszteletben tartójának, azonban gyakran, talán általában inkább a saját maguk demokratikus emberi jogaival foglalkoznak, vagy a barátaikével, nem pedig az ellenfeleikével. Amikor az Unió beszél ö, emberi jogokról, akkor a saját liberális társaik emberi jogairól beszélnek, nem pedig azokról, azoknak az emberi jogaikról, akik ezt nem tartják tiszteletben. Tehát az állampolgárok javaslattal élhetnek, a bizottság azonban ezt visszautasíthatja, tehát ez nem ad több hatalmat az állampolgár kezébe, mint egy újság, amelyet az olvasó eh, kezében tart, nem kap az olvasó több jogot szabályozat. tehát ez a szabadság, az e, együttműködés, a beleegyezés, a tapsra való jogosultság, azt mondhatjuk, amire engedélyt kapunk. Én e, támogatom azt, hogy az országok számát csökkentsük, illetve növeljük az aláírásgyűjtési időszakot, támogatom az elektronikus aláírásgyűjtést is, azonban ezek a részletek nem relevánsak akkor, hogyha el lehet folytani szubjektív alapon egy-egy ilyen kezdeményezést. Köszönöm szépen, remélem betartottam a három percet. Köszönöm. Tekintettel rövid az időm, rögtön a konkrét pontokról szólnék. Első pont, állampolgári bizottság. Eddig nem említették, hogy az AFKO és a a Peti között az a különbség, hogy az egyik szerint 7, minimum, minimum 7 tagállamból, a másik szerint minimum 3 tagállamból kell, hogy érkezzenek az aláírások. A Svájc kéne legyen a, a példa szerintem, ezen, ezt átemelték a svájci példát a kantonok, a hét kanton alapján. Szerintem ez túl magas követelmény ez esetben. Aztán nem esett szó a jogi alap megadásáról a regisztrációnál. Az AFKO javaslata már egy, egy kicsit felpuhított verziója a bizottság javaslatának, tehát csak a relevánsnak tekintett jogalapot engedné meg, ez a jogi szakbizottság tekintetében emlékszem arra a nagyon átpolitizált vitára, amely az Észak-Ciprussal való kereskedelmi megállapodás tekintetében járta körül a jogi alapot. Nagyon nehézé teszi ezen eszköz alkalmazását, hogyha így határozzuk meg a jogi alap miben létét. Az aláírások igazolására vonatkozóan a következő pont az AFKO verziója szerintem a jó, a Peti szerint tudni csak a név megadása, a lakóhely és az aláírás elégséges volna. Én, mint uh, jegyző, annak idején Németországban, Bajorországban dolgoztam, ott nagyon gyakran az apát meg a gyereket ugyanúgy hívják, ugyanott laknak, és a, vagy a gyerek ugye még 19 évesen is otthon lakik, lakhat. Ez esetben csak az aláírás felülvizsgálata esetén lehetne megkülönböztetni a kettőt. Tehát Németországban is gyakori az ilyen helyzet. Ez magyarázza álláspontomat. Különösen a nagy tagállamok esetén elég belenézni a berlini telefonkönyvbe, a Hans Schmidt név 20-30 oldalon keresztül sorakozik, nagyon sok eh, társasházban 50-60 ember lakik, tehát ez a, ezek a, ez a három pont nem elégséges az, hogy beazonosítsuk az, az áírót szúrópróba szerűen eh, vizsgált esetén sem, ezért kérem, hogy legalább a eh, születési dátum szerepeljen, vagy akár a születési hely is. Aztán, ami az AFKO kérését az igazolvány számra vonat vonatkozóan helyén tartom, de azok, azon tagállamokban, ahol nincs olvány kötelezettség, mint Nagy-Britannia, ott a biztosítás lehetne a megoldás. Németországban is van ilyen TB szám, vagy nyugdíj biztosító szám, de ahol, ahol van ott, az igazolvány szám lehetne megkérhető. Aztán a 18 hónapos határidővel kapcsolatban ez ellen szólalnék fel, méghozzá azon érvelés mentén, hogy Berlinben már volt ilyen hasonló kezdeményezés, ott hat hónapos volt az, az összegy, a gyűjtés időtartama. Szerintem már 12 hónap is nagyon sok, nem ugye 18. Tehát előfordult, hogy valaki aláírt, aztán 15 hónappal később szívesen visszavonná alárását, mert megváltozott a jogi vagy a tényszerű állapot, tehát nagyon sok polgári kezdeményezésnél előfordult, hogy, hogy egyszerre nagyon sok, nagyon sokáig fut, akár 5-6-7 egyense párhuzamosan futó, akár egymás keresztező kezdeményezés indulhat el, hogyha nagyon sok szó határidő, akkor ezek bonyodalmat okozhatnak, ezért nem szabadna 12 hónapnál hosszabb időtartamot meghagyni az aláírás gyűjtésre. Aztán a PETI bizottság javaslatát üdvözletén üdvözölném, a bizottság meghallgatása vonatkozó kötelezettségét illetően szerintem ez is, meg az AFKO javaslata is kiváló ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék őszintén gratulálni az összes előadónak, jelentéstevőnek, az összes szakbizottságból, akik mind hozzátettek valamit a jelentés hez, de kiemelném Gormai asszonyt és Lamaszur urat, akik mindenképpen a motorját jelentették az AFKO jelentést megszületésének. Alkotmányos jog és politika, tudomány mindig azt mutatja, hogy amikor valamit megreformálunk, az mindig újabb korlátozást jelent. Úgy gondolom, hogy most ez a szabályzás a lehető legkisebb korlátozást jelenti. Úgyhogy mindenképpen azt a célt szolgálja, amit megpróbálunk elérni, vagyis hogy a polgárok legyenek az európai építkezés, integráció főszereplői. Van még néhány olyan kérdés, amiről érdemes gondolkodni. Az egyik ilyen pont az lenne, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy olyan kezdeményezések szülessenek meg, amelyek ellentmondanak egy olyan európai jogszabálynak, ami már korábban létezik. Tehát a képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia közötti összeütközést mindenképpen el kellene kerülni. Dafur is említette, hogy hogyha a bizottság vagy a tanács itt kezdeményezést nyújtott már be, avagy kevéssel a polgári kezdeményezés előtt született egy EU-s jogszabály, akkor korlátozni kell a polgári kezdeményezést, tehát hogy ne legyen egyértelműen az ellentetje, vagy el, ö, ellen következő értelmű kezdeményezése, mint a már korábban említett jogszabályok vagy kezdeményezések. Elképzelhető, hogy egy későbbi időpontban be lehet nyújtani egy ilyen kezdeményezést, de ennek közvetlenül egy megszületett jogszabály után. Aztán úgy vélem, hogy a az nyilvánvaló, hogy ne a politikai pártok szervei, tehát a közvetett vagy közvetlen párt szervek hozzák létre a szervezeti bizottságot. Pusztán azért nem, mert elképzelhető, hogy a, ennek a bizottságnak egy-egy tagja pártag is. Míg egy normális állampolgár nyilván lehetne pártag. Nyilván fontos igazgató vagy vezető szerepet játszó funkcionárisuk nem lehetnek pártagok, de úgy gondolom, hogy egy normális állampolgár esetében ez nem kivetni valók. Köszönöm. Tárkovszki úr mondja az Köszönöm. Először is gratulálnék a jelentéstevőknek, nagyon jó munkát végeztek. Ahogy Lamaszúr, is, Lamaszúr úr is említette a bevezetőjében, az a cél, hogy a polgárok számára sokkal kezelhetőbb legyen a polgári kezdeményezés. Nem lennék olyan kritikus az Európai Bizottsággal szemben, mint más kollégák. Ők ugye eredetileg blokkolni szerették volna ezt a kezdeményezést, hiszen van annak némi alapja, hogy túlzott munkát jelent ez a bizottság számára. Igazából szerintem reális ez az elképzelés, hogy lehetőség van arra, hogy polgárbarátabb legyen ez a kezdeményezés. A tájékoztatás valóhoz való jog kérdése a kezdeményezés regisztrálásakor. Ugye a bizottság jog alap tesznek majd, a bizottság majd jogi alapra tesz javaslatot, és ez ugye nem egyszerű. Elképzelhető, hogy a jogi bizottság nem ért ezzel egyet. Sokkal inkább a szerződés vonatkozó cikkeit kéne megjelölni, és ez mindenképpen jó kompromisszum, hiszen ez is mutatja, hogy a mi megközelítésünk abban áll, hogy ne legyünk olyan nehézkesek, mint a Európai Bizottság, legyünk polgárbarátok, de azért a polgárokat is ruházzuk fel felelősséggel. A polgárok előállhatnak egy olyan javaslattal, kezdeményezéssel, amely, amely igenis releváns lehet a szerződések szempontjából. Azt szeretnénk, hogy vitát kezdeményezzünk arról, hogy a szerződés mit tesz lehetővé. Talán ez a leglényegesebb dolog az európai intézmények és a polgárok közötti párbeszédben. A 39-es módosítással kapcsolatban lenne egy, lenne egy észrevételem. Ez arra vonatkozik, hogy egy bizonyos tagállamban lakhelyen lét, rendelkező személyek az eredeti állampolgárságuk szerinti tagállam polgárainak minősülnek. Úgy gondolom, hogy sokkal világosabban kéne fogalmazni. Tehát, hogyha egy európai polgár, tehát azt kéne kihangsúlyozni, hogy európai polgárokról van szó, nem pedig aláírókról, hiszen valaki európai polgár, akkor nyilvánvaló, hogy egy valamelyik európai tagállam polgára. Köszönöm. Elnök, Ugyan, ugyan lezártam a hozzászólók listáját, de talán van itt még egy hozzászóló. Röviden? Igen, Mendez de Vigo úr. Azt szeretném csak mondani, hogy a társ előadók informális mandátumot kértek tőlünk, hogy tárgyalásokat kezdhessenek. Nos, a mai vita után mindenképpen meg kéne adni nekik ezt a mandátumot, azzal a feltétellel, hogy folyamatosan tájékoztatnak minket, persze ez kötelességük is. Elnök, nyilvánvaló. A bevezetőben említettem is ezt. Én úgy gondoltam, hogy ez, ez nyilvánvaló, de lehet, hogy Dafunak más a vélemény. Attól tartok. Nem hiszem, hogy eleve biztosra vehetjük-e e bizottság létrejöttét. Nagyra értékelem ezt a most lefolyt vitát, amely több fontos kérdést is felvetett, melyekre, melyeket fel kell oldanunk a szakbizottságon belül. Nem hiszem, hogy például a második bekezdése a felhatalmazásra vonatkozó tervezetnek, amely arról szól, hogy az Állampolgári Bizottság hét tagállamból delegált hét tagot kell tartalmazzon, a szakbizottság többsége számára elfogadható volna. Aztán azt is gondolom, hogy jelentős egyet nem értés uralkodik a hármas bekezdéssel kapcsolatban, mely a aláírás alárások számának küszöbét határoznám meg, és bár nagyra értékelem a jelentéstevőket, azt gyanítom, hogy nem tudjuk lezárni ezt a, ezeket a nyitváló kérdéseket, sőt nem is szabadna megpróbálnunk egy ö, gyorsított eljárásban, első olvasatban kapkodva lezárni ezeket. Szerintem vegyük a fáradtságot, és szálljunk rá időt, hogy módosítókat terjesszünk be a szokásos módon, és további tartalmi vitát folytassunk mérlegelését e kérdéseknek. A jelentéstevők ugye azt mondták, hogy mindenkivel konzultáltak. Szerintem hát annyi elmondott, hogy széles körben konzultáltak, ám Azért lássuk be, hogy az első alkalom, hogy a szakbizottság ilyen jellegű jelentést hozott létre, és nagyra becsülve a jelentéstők munkát, azért azt nem mondhatjuk szerintem, hogy már kész konszenzus volna körül van, körvonalazható. Tisztelt elnök úr, én is szeretném pontosítani a álláspontomat. Dafur megjegyzése után. Azt hiszem, hogy az eddigi, illetve formális tárgyalások csak akkor fognak megindulni, hogyha a szakbizottság szavazott. Az álláspontunk az, hogy kapnak mandátumot, azt várjuk tőlük, hogy mondják el, hogyan jártak el azon kérdésekbe, amelyet már elfogadott a szakbizottság. Tehát ebben konszenzus van. Eh, Ezzel kapcsolatban talán igen. A lehető leggyorsabban kéne döntenünk, úgyhogy nagyon rövid lesz majd a módosítások benyújtásának határideje, tehát 15-e, nem tudom. Látom, hogy vannak nézeteltérések, de ezek napnál is világosabbak, tehát újdonság itt nem merült fel. Egyszerű a dolog. Mendeze Vigónak igaza van. Informális lesz a mandátum egészen addig, amíg nem szavazott a, a szakbizottság, de ezt is elég gyorsan kéne elérnünk. Legalábbis elnőként ezt tudom mondani, ez az én véleményem. 28-án, 29-én talán formális mandátumot is meg tudjuk adni. Ezt eddig nem tudtuk megtenni. Egyébként indikatív maga a módosítások benyújtásának határideje is. Én magam is, ugye itt elnöki funkcióban azt mondhatom, hogy, és ez nem a magánvéleményem, hogy komoly dolog a polgári kezdeményezések kérdése, ezt komolyan is kell vennünk de úgy kell mindezt tennünk, hogy a mi munkánkat is komolyan vegyék. Tehát arról kell gondoskodnunk például, hogy megfelelően ö, nyomon követhető az, hogy ki írta alá például a kezdeményezést. Szerintem is például vagy az útlevélszámot, vagy a személyigazolvány számot föl kell tüntetni az aláírás mellett. Ezzel kapcsolatban nyilván lesznek majd módosítások erről majd elmélkednek a társelőadók, és végül eljutunk odáig, hogy a szakbizottság szavazzon erről. Úgy látom, Dafur nem érte egyet, de mégis döntést kell hoznunk. Én azt javaslám, javasolnám, hogy 15-e, november 15-e legyen a, benyújt, a módosítók benyújtásának határideje, és majd utána lesz végleges döntés. Abszolút szívesen elfogadom a jövő heti határidőt. Ugye ez az, ha jól tudom, 15-e, ugye? Mindjárt itt van. Azonban azt meg kell mondjam, hogy nem tudom elnézést. Pillanat. Hétfőn. Hétfőn lesz tehát ez a határidő. Ami korábbi, mint ahogy gondoltam. Ám Ugye a hétvégén még dolgozhatunk, ha legalább hétfő évfélkor lehetne határidő, az, az segítene bennünket. Ám azt is el kell mondanom, hogy nem tudom a felhatalmazás tervezett jelenlegi formáját elfogadni. Also, ähm, Elnök úr, köszönöm és ez, az is, az is egyetértek, hogy a tempó nyomni kell, ugye ez, és azt is, hogy ez hivatalos mandátum legyen, és a szakbizottságra kerüljön szavazásra minél hamarabb, mert ezt mert várjuk, tehát mindannyian sietni szeretnénk. Így aztán az, a határidővel egyet tudok érteni, támogatni tudom, azonban tegnap a koordinátorülésen már elmondtam, hogy el tudom képzelni, hogy informális, de akár formális tárgyalások során is minden frakciót be kellene vonnunk, és nem csak a jelentés tevő delegált frakciókat, hanem a szakbizottság teljességét leképezve a többi frakciót is. Hiszen éppen ez az eszköz, amely a, sokféle, a, a vélemény sokféleséget kell, hogy támogassa, meg kell legyen a frakciók bevonásának széles körében is, hogy ahhoz kapcsolható legyen, és ez, ez minden szakbizottságra igaz, és ezáltal lehetőség nyílna arra, hogy eredményesen, hatékonyan, rövid határidőn belül lezárhassuk a, a tárgyalást a többi intézménnyel ebben a témában. Tehát akkor a 15-e a módosítások határ, beadásának határideje 28-án, 29-én még tárgyalunk, erről nincs hivatalos mandátum, informális módon fejlődik tovább maga útján a jelentés, és a és hogyha van már, ha valami már az a körvonalazódik, akkor döntünk arról, hogy ki lesz jelen a tárgyalási csapatban a bizottság részéről Fejnerő úr, Fejnerő úr, és aztán a tanács képviselő is hozzá kívánok szólni az üléshez. Köszönöm szépen, rövid leszek. Röviden fogok hozzászólni, elnök úr. Először is köszönettel tartozom az elvégzett munkáért, és nagy köszönettel adózom a jelentéstevőknek, hiszen nagyon széleskörű konzultációt folytattak, mindenkit bevontak ebbe a munkába. Optimisták vagyunk, valószínűleg a három intézmény megfelelően előre halad majd ebben a kérdésben. Egy-két-három dologra szeretnék csak rámutatni, nem szeretném megismételni az elhangzottakat. Tehát két-három kérdést szeretnék kiemelni, amelyeket fontosnak tartok. Először is az elfogadhatósági ellenőrzés és az állampolgári bizottság közötti kapcsolat. Tisztázni szeretném, hogy a jelenlegi formájában a szöveg föladja azt a gondolatot, hogy 300 ezer aláírás, aláírás begyűjtése után elfogadhatósági ellenőrzés történjen. A jelenlegi megfogalmazás, a jelenlegi szöveg, a 27-es módosító javaslat jelenlegi formája előrelépést jelent, össze kapcsolódik ez az állampolgári bizottsághoz. Hogyha rögtön az elejétől, a folyamat elejétől kezdve van egy szűrő, és valóban ö, eredeti európai kezdeményezésről van szó, nem csak arról, hogy valaki reggel fölébred és elindít egy kezdeményezést, hiszen nem szeretnénk feleslegesen dolgozni. Tehát fontos, hogy az elején legyen egy ilyen szűrés. Bár ugye értem eh, Dafur aggájait, de itt egy kapcsolatról van szó a két dolog között, Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen szűrő a folyamat elején. Ezen kívül föltehetjük a kérdést saját magunknak, hogy eh, ha egy állampolgár nem talál hat másik különböző országból támogató aláírót, akkor hogyan tudhat egy ilyen ember egy millió aláírást összegyűjteni? Tehát hogyan is lenne rá esélye? Így is gondolkodhatunk. Ami pedig az időkereteket illeti, egy megjegyzésem lenne a meghallgatásokat illetően. A 20-as, a 45-ös módosítójavaslatban azt látjuk, hogy két meghallgatás szerepel. Van egy első meghallgatás, amelyben a bizottság fogadja a kezdeményezés szervezőit megfelelő szinten, és így alapos magyarázatot adhatnak a szervezők. Tehát ez egy első meghallgatás, ez nem csak egy írásbeli kommunikáció a bizottság és a szervezők között, hanem egy valós találkozóra kerül sor, a bizottság fogadja őket, ezzel nincs problémánk. Problémánk van azonban a második meghallgatással, amely kötelező meghallgatás, a bizottság feladata, hogy ezt megszervezze. Ebben az esetben úgy érezzük, hogy politikai nehézségeket jelenthet. A bizottság ebben az esetben esetleg elfogultnak tűnhet, nem tűnik semlegesnek, hogyha egy ilyen meghallgatást szervez. Meggyőződésünk, hogyha ezt az utat kívánjuk követni, tehát kötelező eh, nyilvános, nyilvános meghallgatást eh, akarunk, akkor az Európai Parlamentnek kellene ezt a meghallgatást megszerveznie. Ez az a hely, ahol a szervezők kényelmesen érezhetik magukat, és megfelelő meghallgatásra kerülhet sor. Tehát ez az Európai Parlament hatásköre kell, hogy legyen, vagy a Petíciós Bizottság, vagy a Fejlesztési Bizottság, vagy bármelyik bizottság. Köszönöm. Signora Herman. Herbo úrnak adom meg a szót a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Egész röviden fogok fogalmazni. A belga elnökség nevében szeretnék köszönetet mondani a társ előadóknak. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés tervezet előrelépést jelent a polgári kezdeményezés elfogadása tekintetében, és ugye már közeledünk a Lisszaboni szerződés elfogadásának első évfordulójához. Úgy tűnik, hogy a kompromisszumos lehetőségeket sikerült föltárni, és remélem, hogy az önök agályainak helyet tudunk majd adni számos területen. Az eddigi viták, tárgyalások nyomán kiviláglott, hogy a tanács számára is vannak itt kényes kérdések ezeken a területeken. Eh, kérjük az örök megértését kompromisszumok esetében. Egy ilyen témára szeretnék most rátérni. Több szakbizottság is tag is említette ezt. A aláírások ellenőrzéséről van szó. A tanács egyetért azzal, hogy a lehető legegyszerűbbé és polgárbarátabbá kell tenni ezt a kezdeményezést. Ugyanakkor már léteznek arra vonatkozó ö, módozatok, hogy ö, megfelelően hitelesítsük, tehát érvényességükről ellenőrizzük az aláíró, aláírásokat. Nos, a tanács részéről nem tudom, hogy tudhatok-e itt magamnak, magam mögött barátokat, de kérem az önök megértését, Kérem, hogy a különböző technikai, adminisztratív és jogi feltételeket vegyék figyelembe, hiszen e, ezek fontosak az aláírások ellenőrzésénél. Még két dolog nevirati stílusban. A korhatár, illetve illetve a, a e, javaslat megvalósítása. Remélem, hogy ezekben a kérdésekben is sikerül egyetértés elérnünk, és a jövőben is gyümölcsöző lesz az együttműködés a parlamenttel, illetve a bizottsággal a formális és informális üléseken is. E Köszönöm szépen! Köszönetet mondok önnek is, illetve a tolmácsoknak is, akik továbbra is itt maradnak, és remélem, hogy még 5-6 percig türelemmel lesznek, mert meg kell adnom a lehetőséget a jelentéstevőknek. Euh, köszönöm, és köszönöm a tolmácsoknak is, hogy maradnak. Néhány megjegyzésem volna. Andrew Duff említette az irányító bizottság, héttagú bizottság tagjait, hogy miért hét, hát hogy szent szám lenne ez a hét, vagy miért a ugye a hét uh, csillagjegy, amelyet a görögök, az ókori görögök már láttak, és más egyéb okok volnának felhozhatók. Ám azért összekapcsolható a, a személyek száma és a, a tagállamok száma, és az alapgondolat emögött a következő. Ha öt tagállam vagy tíz tagállam kerülne megjelölésre, és mindegyikből egy-egy személy. Most, ha az internet korában nem lehet találni 6 vagy 7 állampolgárt 6 vagy 7 tagállamból, akkor hogyan, egyáltalán hogyan merült fel annak a reménye, hogy, hogy összegyűlik az 1 millió aláírás, mondjuk három év alatt is. Én is ott vagyok a Facebookon, és, és japán kukat írok, mondjuk franciául persze, csak hogy és amikor egy hajkut megírok, tíz perccel később kommentálják más országból, vagy más kontinensekről. Ez a 21. század, tehát ez nem jelentett problémát. Ami pedig a szerződések módosítását illeti. Ugye az, az, az LK szerződés kötelező. Ha a szabályozásban azt mondjuk, hogy az állampolgári kezdeményezés módosíthatná az elkászerődést, akkor a bíróság, az Európai Bíróság azonnal eh, annulálná az egészet. Tehát e- ez irányban nem mehetünk, ez nyilvánvaló. Tarkovsky úr is kommentálta ezt a... Ami pedig az, hogy, hogy a polgárok véleményezhetnék-e az LK szerződést. Mi rugalmas megoldást javasolunk, mi az EKS szerződés rendelkezésére hivatkozunk a lehető legáltalánosabb módon, és mivel az Európai Bizottság kell megvás, megvizsgálja úgyis a ö, jogosultságot, a némi mozgásteret ad a bizottságnak a borderline esetekben, hogy megítélje, hogy ezok hogy egy kezdeményezés helytálló, vagy jogosult-e vagy sem. Ami az aláírások ellenőrzését illeti, többféle vélemény ütközött ma, reg, ma délelőtt is itt, ezzel kapcsolatban itt is kompromisszumra törekedtünk, ez áll a szövegben is, hisz a tagállamok köfejeztek ki nagyon erős érzelmeket ezzel kapcsolatban. A kompromisszum tehát az volna, hogy nem kötelező személyigazolványt felmutatni, ám az aláírókat kötelezzük, hogy írásban közöljék, hogy amennyiben ellenőrzés történik, akkor mivel kívánják igazolni majd magukat. Tehát nem, hogy írja be azt, hogy az útlevelemet, a TV kártyámat, a személyimet, vagy mit fogok bemutatni akkor, hogyha ellenőrzik az aláírásomat. Ez volna az általunk javasolt kompromisszum. Mert pedig Korradza Bild hogy mondott az aláírásokkal kapcsolatban, persze, hogy csak Európai Uniós állampolgárok írhatnak alá. Aztán el kell döntsük, hogy vajon egy lengyel állampolgár, aki csak mondjuk országban lakik, illetve ha Belgiumban lakik, akkor belga vagy lengyel lakosként ír alá. Ha pedig egy belga, vagy egy Európai Uniós állampolgár Indiában, egy Egyesült Államokban vagy Szibériában él, akkor is részt kell vehessen a kezdeményezésben. Azonban az nem fogadható el, mert a szerződés ellen szólna, az elkezdődő szellem ellen, hogy a harmadik országbeli polgár írhatna alá. Koradza Bild asszony azt mondta, hogy a választott képviselőket ki kéne zárni ebből a körből, ők ne vehessenek részt az állampolgári kezdeményezés irányító bizottságában. Hát igen, megdöbbent, hogy különbséget teszünk kétféle állampolgár között, az állampolgár, aki választott képviselő, meg az, aki nem e között. Én azt hiszem, hogy ez, nem hiszem, hogy ez, ez elfogadható volna, nem tudom más, hogy érez ezzel kapcsolatban. Azt lehet mondani talán, hogy a parlamenti képviselők és más a többiek között különbséget teszünk, az az, hogyha egy, egy száz, falu, száz lelkes falu ö, polgármester vagy, vagy, vagy képviselőtestületének tagját kizárnánk, annak nem volna sok értelme. Ha meg ugye a bizottságnak hét tagja kell legyen, és abban a hétben nem lehetne benne parlamenti képviselő, aztán elfogadható. És a hét az minimum, hát lehet akár 150 tagja ennek a bizottságnak, és ez esetben miért ne lehetne egy, egy, egy parlamenti képviselő a tagja? Csak az volna szerintem a fontos, hogy ne, ha hét minimum, csak hét fő gyűlt össze, akkor annak ne lehessen a hétnek tagja parlamenti képviselő. Guerrero úr pedig azt mondta, a jelenlegi jogalkotási kérdéseket taglalta. Úgyhogy hosszú idő elteltével a parlament és a tanács végre aláír, létrehoz egy jog, jogszabályt, és aztán egy, egy, egy kezdeményezés, ezt, ezt ki akarja dobni az ablakon, akkor annak mi legyen a sorsa. Kifutottunk az időből, ezért csak szeretnék köszönetet mondani a vitáért. Remélem, hogy jó minőségű munkát tudunk majd együtt végezni a jövőben is. Jók a módosító javaslatok, jók lesznek. Szeretném mindenki számára egyértelművé tenni, hogy megpróbálunk egy jó konszenzust kialakítani, és valóban nagyon fontos számomra is, hogy ezt segítsék. Külön köszönet Paulának, Tamásnak, a titkárságnak, Péternek is, és mindenkinek, aki együttműködött velünk. Már megemlítettem a bizottságot, a tanácsot is a köszönetnyilvánítások sorában tegyük lehetővé azt, hogy megfelelő munkát végezhessünk. Köszönöm szépen az elnök úrnak a segítségét, illetve a civil társadalomnak is, aki amely ö, nagy mértékben hozzájárult a munkánkhoz. Folytassuk ezt az erőfeszítéset, és ö, próbáljuk meg beadni a módosító javaslatokat időben. Köszönöm. Azt gondolom, hogy két következtetést vonhatunk le. Először is, még idén szeretnénk lezárni ezt a dolgot, és ez végül is reális. Második dolog, konszenzus alakult ki, a lényegi kérdésekkel kapcsolatban. A részletekre ez nem vonatkozik, részleti eltérések vannak, és azt gondolom, hogy ezen részleti kérdéseket lezárhatjuk a következő ülésen. Most még mit kell tennem? Ja igen, egy nagyon fontos dolgot. A módosítások benyújtásának a határideje jövő hétfőn van, 15-én, de éjfélkor, tehát van még idejük. De fur. Hm, ezt nem tudom elfogadni. Én éjfelet kérdeztem. Éjfelet kértem. Elnézést, de nem ezt mondta a tolmács. Éjfél érféről van itt szó. Köszönöm szépen, berekeztem az ülést.